Okay, friends, we start. Tisztelt kollégák, kezdjük meg a mai foglalkoztatási bizottság második ülését. Először is Először is beszéljünk az európai repülésügyi ágazat, polgári repülésügyi ágazat helyzetéről. Nagy örömre szolgál az, hogy mindannyian eljöttek ebből az ágazatból, ebből a szektorból, és várjuk az eszmecserét. Rendkívül fontos téma, ez megjelent az újságokban, a, kere, a szakszervezetek programján, a mi programunkon is. A szociális dömpingnek nevezett jelenségről van szó a repülés ágazatban. Fontos, hogy beszéljünk itt a szakbizottságban erről, beszéltünk, a, a, vagy beszélni fogunk a közlekedési bizottságban, illetve a politikai frakciókban is. Bár Kevesen vannak itt már a képviselők közül, hiszen csütörtök délután van, és nagyon sok szavazás van a különböző szakbizottságokban. Mégis mindenkinek tudnia kell, hogy az interneten keresztül a számítógépek segítségével követik az emberek ezt a vitát. És mindenkit fölkérek, arra, hogy egy nagyon rövid bevezetőt tartson a munkakörülményekről, illetve a repülés ügyi ágazat helyzetéről Európában, illetve egész világon, hiszen globalizált világban élünk. Először is Jahan úrral kezdeném. Az Európai Légitársaságok Szövetsége részéről, illetve a repülésügyi ágazat szociális párbeszéd bizottsága részéről. Ennek a bizottságnak ő az elnöke, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony, csak néhány dia, hogy bemutassam, bevezessem ezt a vitát. Nos, pontos példákkal szolgálnék a kérdésekre. Van-e nem tisztességes verseny, amikor a légitársaságok egy adott tagállamban jelentik be a munkavállalójukat, akik egy másik tagállamban dolgoznak, tehát a társadalom biztosításban nem részesülnek úgy, ahogyan ez kellene. Aztán más légitársaságok olyan alkalmazottakat használnak, úgymond, akik független munkavállalókként vannak bejelentve határozott idejű munkaszerződésekkel, és gyakran ezeket, nem, ezeket a személyeket nem tekintik alkalmazottaiknak, és ezért mentesülnek a velük kapcsolatosan felmerülő társ, társadalombiztosítási költségek alul az adott légitársaságok. A második példa az Európai Bizottság arra kért, hogy példákat gyűjtsünk, ezeket össze is gyűjtöttük, vannak tehát listák, amelyeket egyébként elég könnyen össze lehet állítani az ír kereskedelmi kamara listáin vannak mikrovállalatok, amelyek csak egyetlen egy munkadónak dolgoznak a független munkavállalók egy bizonyos fajta társaság alkalmazásában vannak, még akkor is, hogyha nem mondom, hogy ezek mindig fapadosak. Vannak olyan fapadosak nyilván, amelyek tiszteletben tartják a szabályokat, de gyakran függetleneket ilyen jellegű légitárságok alkalmazzák. Aztán a második példa a választás, vagy az, az szerint való megválasztás a tagállamnak, hogy hol ö, a legelőnyesebbek a feltételek a társaságok számára. Tehát egyesek például a pilótáikat bankokban jelentik benne, ha a Gatwickben dolgoznak transatlanti járatokon, és itt van például egy ö, munkaszerződés, amely ezt a példát mutatja be. Ők ö, köz, munkaközvetítők révén kerülnek alkalmazásra, és Európán kívül jelentik be őket. Nos, ez egy ö, jogellenes verseny példája. Aztán itt van a harmadik példa, amely rendkívül aktuális. Ö, a légitárságok, amelyek elemi támogatásban részesülnek, és itt meg mutatkozott, hogy jelenleg 42 milliárdra rúg egyes esetekben ez az állami támogatás. Az IAG csoport, amely British Airways-t, Iberiát, Wellinget, Alitaliát, Csatot és Ebbelent tömöríti, a Qatar Airways a többségi tulajdonos, úgy döntöttek, hogy elhagyják a mi szervezetünket. Nem a szervezetet, szervezetet védem, de ez is egy szimbóluma annak, hogy az új részvényesek mennyi fontosságot tulajdonítanak az európai légiközlekedési ágazatnak. Aztán 98-tól 2010-ig a DigiMove jelentése szerint a közvetlen és közvetett munkahelyek száma még csökkent is a légi a fapados társaságok érkezése ellenére. Tehát itt azt láthatjuk, hogy enyhén csökkent a munkahelyek száma, ugyanakkor a forgalom évente több mint 5%-kal növekszik, viszont a munkahelyek száma nem nő. Most itt van egy meghatározás, és azt hiszem, hogy a Szociális Ügyi Szakbizottság nagyon sokat segített akkoriban a munkavállalókra vonatkozó irányelv kialakításánál mit is jelent a munkavállaló fogalma, a munkaadói, illetve a bérezésé. Mi egész egyszerűen csak azt kérjük munkadóként, hogy ezt az irányelvet alkalmazzák, mert ez az úgymond hamisan bejelentett munkavállalók eseteit elkerülhetővé tenni. És aztán van néhány olyan rendelet, amelyet sürgősen módosítani kellene, például azt, amely a légitársaságok számára biztosító, a harmadik országokbeli légitársaságok számára biztosítandó támogatások, állami támogatásokat illeti, vagy ott van az AOC, a, lég, a pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó ö, szabályozás, vagy a home base meghatározását tartalmazó jogszabály, itt ugye nagyon mobil személyzetről van szó, és ezt a definíciót gyakran kihasználják, visszaélnek ezzel, tehát nagyon figyelni kellene ezen fogalmak megváltoztatására az új szövegekben, mert itt gyakran visszaélésekre kerül sor, nem megfelelően értelmezik ezeket a fogalmakat, a szokásos munkahely fogalmát például. Aztán itt van például a tengerészeti ágazat, amely állami támogatásokban részesül. A légitársaságok többségének az az álláspontja, hogy el kell gondolkodnunk az adógyi kérdéseken a harmadik országok vonatkozásában, hiszen Európában sokkal jelentősebb adóterhek nehezednek a légitársaságokra, mint a harmadik országokban. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Elizabeta Csika asszonynak, aki az Európai Közlekedésben Dolgozók Szövetségének elnöke, és ezen belül a légijáratok személyzeti bizottságában dolgozik. Jó napot kívánok! A fedélzett személyzeti bizottság tagja vagyok, és a jelenlegi prezentációm lényege, hogy rámutassak a jogszabályozásban rejlő hiányosságokra, konkrétan a mi munkaterületünkön. Először is nagyon fontos, hogy egy, egy ilyen szociális keretben nem működhet megfelelően az egységes piac, nagyobb hozzáférés valósul meg a légügyi piachoz, illetve egyre inkább tudnak járatok, tehát egyre többen repülnek, és egyre többször, azonban a munkakörülményekre oda kell figyelni. Azt látjuk, hogy a, személyzeti, a személyzet, illetve a pilóták munkakörülménye romlott, de ez más foglalkoztatásos csoportokat is érint, például a földi kiszolgáló személyzetet itt látható, hogy mik az európai jogszabály gyenge pontjai, illetve mik az ezzel kapcsolatos javaslataink. Ami a szociális biztonságot illeti, az adott ország szabályai érvényesek, azon ország szabályai, ahol alkalmazásra kerül ez a munkavállaló és azt látjuk, hogy a szociális biztonsággal kapcsolatos szabályok ezt az otthoni bázist nem alkalmazza, például olyan biztonságügyi kérdésekben, mint a, repülési idő meghatározása. Ami az átmeneti munkát illeti, egyre inkább előtérbe kerülnek ezek az időszakos munkák a rugalmasság miatt, és így a munkaterhek növekednek. Egyre alacsonyabb munkaügyi szabványokat követnek. Az ETF emiatt aggódik, és attól tartunk, hogy nem európai munkavállalókkal váltják föl majd az európai munkavállalókat. A jelenlegi bevándorlási jogszabály lehetővé teszi az alacsonyabb szintű védelmet, például a repülésügyi ágazatban, tehát ez azt jelenti, hogy a légitársaságok fölvehetnek munkavállalókat más, más országokból, nem feltétlenül képzett munkavállalókat biztonsági ellenőrzések nélkül. Ezen kívül a légitársaságok azt szeretnék, hogy alacsonyabb áron foglalkoztathassanak embereket, esetleg alacsonyabb képzéssel rendelkező embereket, azonban ezek a nem európai munkavállalók ugyanolyan szerződési feltételeknek kell, hogy eleget tegyenek, mint a tagállami munkavállalók, és ez azt jelenti, hogy a nagyon fontos, hogy kiiktassuk azt a lehetőséget, hogy a nem európai munkavállalókkal Európában szociális dömping történjen. Ami pedig a munkaidő irányelvet illeti, 2000 óta ezt nem vizsgálták felül. Nagyon fontos, hogy a mobil munkavállalókat védjük, és ennek megfelelően felülvizsgáljuk ezt a jogszabályt. Ami az atipikus foglalkoztatást illeti, ez a gyakorlat alacsonyabb fizetésekhez és alacsonyabb szintű társadalmi biztosítási juttatásokhoz vezet. A részmunkaidő, illetve az idéglenes munkavállalási gyakorlat növekedett, ez pedig azt jelenti, hogy a jövőben a légi személyzet nem lesz elég megtakarítása, hogy a kieső jövedelmet kompenzálja. Fontos, hogy megfelelő szociális biztosítás történjen, illetve megfelelő jogszabályokat kell hozni annak érdekében, hogy a jelenlegi európai esetjog megfelelően érvényesüljön. Ami a szociális dialógust illeti, a szociális jogokról vitázunk, és megpróbálunk megfelelő és egyenlő játékteret biztosítani. És végül az ETF úgy érzi, hogy a munkaügyi körülményeket illetően nincsenek kellő mértékű adatok, és azt javasoljuk, hogy egy európai megfigyelő, megfigyelési központot hozzunk létre a repülésügyi ágazatban. Köszönöm. Uh, Most megadom a szót John Horn úrnak, aki a mm, pilóta szövetség képviselője. Uh, thank you. Good morning, Chair, members. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy felszólhatok. Így John Horn vagyok, a European Cockpit Association pilota szervezet vezetőjeként magam is gyakorló légitársaság pilóta vagyok. Szeretnék beszámolni a legfrissebb genti tanulmány, foglalkoztatási tanulmány eredményéről, meg azt követő konferencia ö, eredményéről. Ezek szerintem nagyon releváns dolgok. Atipikus foglalkoztatás nagyon, nagyon sok ágazatban jelent gondot, és különösen súlyosan károsítja a polgári repülést a pilóták és a fedőtés személyzet több, a, több éve panaszkodik az atipikus foglalkoztási szabályok miatt. Csak, eddig csak anekdóta jellegű bizonyítékaink voltak, nem volt nagy érdeklődés a közvélemény irányából. Ám a Genti Egyetem jelentése és annak nagyon világos eredményei változtattak ezen az állapoton. Lépnünk kell, erre utalnak ezek a bizonyítékok. Kérdés, hogy bízhatunk-e a tanulmányban? Igen, mert több mint 10% az aktív légitársasági pilótáknak az EU-ban választ adott a körkérdésre, úgyhogy statisztikai szempontból nagyon robosztus, nagy merítésű tanulmány. Nagyon jó betekintés nyújt a helyzetbe, és a, a, nem csak a pilóták, hanem a felületi személyzet munkakörülményére. Azt mutatja, hogy hat pilótából egy atipikus körülmények között dolgozik, tehát nem szerződéses munkaviszonyban. Ez kb. 10 ezer pilótát jelent az EU-ban, vagy ezer, azt jelenti, hogy ezer, minden pillanatban ezer repülőt vezet ilyen pilóta, ami a levegőben van. Hatból egy mondattam, ám ezek koncentráltabbak. A fiatal pilóták, 20-30 éves pilóták 40%-a nem munkaszerződéssel dolgozik, a fele a fapados légitársaságok pilótáinak nem közvetlen munkaszerződésben dolgozik, és 5 pilótából 4, aki elméletileg ugye magánvállalkozó, ez egy állvállalkozás, általában fapados gépet vezet. És a tanulmány arra is rámutat, hogy nagyon káros hatása lehetnek mindennek, hiszen az ön, úgymond ön magánvállalkozó pilóták fele azt mondja, hogy nem engedheti meg magának, hogy, hogy biztonsági döntéseket hozzon. Hogy néz ki gyakorlatban? Itt egy kollega, azt csinálja, amit minden pilóta meg kell csinálni, én is, repülés előtt, meg kell, inspektálnia kell a repülőt, minden olyan részt, amihez hozzáférhetek, bármilyen hibát, anyaghibát, sérülést felfedezendő. Ilyenkor kell hívjuk a mérnököt, hogy javítsa ki a problémát, ilyenkor persze késik a járat, új gépet kell beállítani, vagy le kell fújni a járatot. Ez a döntés nem mindig olyan világos, hogy hogy történjen. Nyilván a légitársaság tulajdonosa, meg az utasok sem szívesen látják ezeket a döntéseket, ám a pilóta kell legyen az egyetlen, a felelős azért, hogy meghozza ezeket a döntéseket ebben a láncolatban. Képzeljük el egy bírót. Hogy, hogy, hogy érezni magukat, hogyha a bíróság előtt állnának, mondjuk egy, egy adó csalásvágyával, vagy autóbaleset miatt, örülnének annak, hogyha a bírót csak akkor fizetnék, hogyha elítéli önt, és nem kapnak fizetést, ha nem? Vagy ha a, a sebész csak, a, csak akkor fizet, kapna fizetést, ha operál, független attól, hogy ez veszélyes vagy sem. Vagy csak, hogy a képviselő csak akkor kapna fizetést, hogyha mindig a pártja utasítására szavaz. Hát képzeljék el, hogy a pilóta nulla órás szerződésben van, csak akkor kap fizetést, hogyha repüli ezt a gépet, lerepül azokat az órákat, és ő kell eldöntse, hogy repül -e a gép. Vagy egyik azon rendszerben dolgozó pilótáknak, akik nagy pénzt fizetnek be azért a jogért, hogy repülhessen, és így följebb, mehessen a, a létrán, a, a, a szakmai létrán. Ezek negatív ösztönzők, és most ez az ember kell eldöntse, hogy esetleg úgy érzi, hogy beteg, és beteget jelent, vagy nagyon fáradt, vagy biztonsági jelentés kell betereszem a, a repülő állapota miatt. Nyilvánvalóan erősen függ a légitársaktól ez a pilóta, amely atipikus munkaszerződésben van. Milyen példa arra, hogy az atipikus munkavállalás miért olyan fontos és káros a polgári repülésben? De nagyon rossz, hogyha a repülési óra után fizetik a biztonságért felelős embereket. Sokszor távol-keleti pilótákat hoznak be, reptetnek be, akik az európai ö, pilóta vagy személyzetet egy negyedének, egy negyedért dolgozik, ám nyilván a bizt, európai biztonsági kultúrát nem feltétlenül képviselik. Van bizonyítékunk arra, hogy a biztonsági jelentések háromszor kisebb gyakoriságúak a nem rendes szerződésben dolgozó pilóták részéről, és az atipikus szerződésben dolgozó emberek elszigeteltsége azt is jelentheti, hogy adó és társadalmi befizetéseik sem úgy működnek, hogy kéne, és ez alása a többi piaci szereplő munkavállaló eh, státuszát és lehetőségeit. Reméljük, hogy az atipikus munkavállalás problémái világosak. Szociális, biztonsági és gazdasági problémákat jelent ez a versenytorzulásokban. Hogy tudjuk megoldani? Négy alapkoncepciót sorolnék fel, ami azonnal változás hozna be kell tiltsuk a nulla, nulla órás szereteket és, a, és a, a repült órákra kapott fizetést. Ez a legrosszabb negatív ösztönző, tudnélik. Értéket kell teremtsen a szakma, valamiféle szakmai gyakorlat alapján kell a, a pilotákat képezni. Erősíteni kell a hazai bázis elvét. A Genti Tanulmányozani Konferencia során azt kértük a munkaügyi ellenőröktől, hogy ellenőrizzék a, a hogy olyan ellenőrizték a, a, a légikísérőket és a pilótákat, mint munkavállalókat, soha mondották. Tehát bármikor telephelyet változtathatnak a légitársaságok. Fontos, hogy valahol az EU-ban legyen székhelye a munkáltatónak és a munkavállalónak. Így nem lehet a, a kalbolyoknak a kiskapokat megnyitni az indirekt munkavállalást korlátozni kell, a, az áll magánvállalkozást meg kell akadályozni, és feltételezzük, hogy a pilóta mindig szerződéses munkavállaló, ha csak szigorú feltételeknek nem felel meg, hogy ne az legyen. És a, a block flex of convenience, tehát a, a, látni kell, hogy a, nem lehet áll székhelyen működtetett vállalatok zászlója alatt repülni, hanem a tényleges működtető kell, hogy meghatározza a telephelyét annak a munkaadónak, akinek az alkalmazottja a pilóta, illetve a légitársaság. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Tanból professzor úrnak adom meg a szót, aki már nem is olyan régen járt itt nálunk a humán erőforrás menedzsment munkaügyi kapcsolatok területén dolgozik a Cardiff Business Schoolban. Igen, köszönöm szépen. A szociális dömping abból ered, hogy itt egy egységes piac létezik ezen, ezen termék, illetve szolgáltatás esetében, és 28 külön munkaügyi szabvány van érvényben. Itt láthatóak ezek ezen a térképen látható, hogy a különböző légitársaságok hogyan fedik le Európát. A kék országok esetében a piaci penetráció 50%-ot megér, 50%-ot elér, illetve annál magasabb, a sárgával láthatóak az alacsonyabbak. Ebben a mostani beszédemben Írországra szeretnék összpontosítani, ahol a legnagyobb a piaci lefedettség, illetve a Ryanair-re, és mint ahogyan a Ryanair főigazgatójától hallottuk, egy kicsit úgy fedi le a Ryanair Európát, mint egy szociális betegség úgy terjed. Megpróbálja növelni a piaci részesedését, pont alapú rendszerben repül, és folyamatosan keres új útvonalakat Európában. Ez azt jelenti, hogy sokkal több utat, új utat vezet be évente, mint a többi társaság, azonban évente sokkal több ilyen utat le is zár. A lényeg az, hogy mindig a profitra törekszik, és ez alapján határozza meg az útjait. Azok az utak, amelyek nem hoznak profitot, illetve a téli időszak, amely szintén nem nyereséges, ebben az esetben lezárják ezeket az utakat, tehát a Ryanair ezeket lezárja. Hogyha megnézzük a növekedési ívet a Ryanair esetében, akkor azt látjuk, hogy bizony eléggé cikcakos ez a görbe, bal oldalon az évenkénti növekedést lehet látni, és ahogy egyre inkább terjed a piacon, egyre nagyobb a fluktuáció a kérdés tehát az, hogy ez a légitársaság hogyan birkózik meg a kereslettel. Nos úgy, hogy kiaknázza, ki használja a foglalkoztatási rendszert rövidtávú és érzékeny jellegű munkákat biztosít. Az ügynökség maga Nagy-Britániában van, azonban ez az ügynökség a pilótákat közvetítők segítségével összeköti a vállalkozásokkal, és ezek a vállalkozások közvetlenül szolgáltatásokat nyújtanak a Ryanairnek. Jogilag nem definiált Írországban, hogy ki is a magánvállalkozó, van egy jogi gyakorlat, amely leírja azokat a körülményeket, amelyek alkalmazandóak egy magánvállalkozóra, például elvárják az ilyen szemétől, hogy saját vállalkozása legyen, illetve különböző árakat ajánljon egy-egy termékért, különböző cégeknek dolgozzon, illetve saját magának biztosítását elvégezze. Tehát egy ilyen joggyakorlat van, ami tulajdonképpen jelzi, hogy ki is a magánvállalkozó, de nincs konkrét definíció. Hogyha megnézzük mondjuk Spanyolország, Spanyolország esetét, itt van egy fiatal pilóta, aki lehet, hogy spanyol, lehet, hogy észt, de az Európai Unió bármelyik tagállamából származhat. Spanyolország a bázisa, azonban ír szerződés keretében egy Egyesült Királyságban levő ügynökségen keresztül dolgozik lehet, hogy olyan piacon dolgozik, ahol a Ryanair szeretné bővíteni az üzleti struktúráját, mondjuk Bulgáriában. Ez azt jelenti, hogy egy magánvállalkozói struktúrában dolgozik, ez pedig azt jelenti, hogy különböző cégeknek kell szolgáltatást nyújtania, illetve saját biztosítását el kell látnia, és teljes mértékben kontrollálnia kell saját munkáját. Hogyha megnézzük ezeket a szerződéseket, akkor látjuk, hogy ez a szerződés a Ryanair eh, számára van kiírva, és egyetlen egy dolgot biztosít a légitársaság, a személyigazolványt, illetve a munkaruhát, a egyenruhát, és a Reiner dönt minden más tényező felől, hogy hol dolgozik és mennyit. Ez azt jelenti, hogy ez egy áll magánvállalkozási szerződés, nem felel meg a magánvállalkozó kritériumának. Lehet, hogy a szerződésben az áll, hogy szolgáltatás nyújtás, lehet, hogy a szerződésben az áll, hogyha, hogyha a pilóta nem tudja elvégezni a munkát, akkor helyettest kell állítania, de ezek olyan záradékok, amelyek benne vannak a szerződésben és igazából csak azt próbálják elrejteni azt a tényt, hogy ez egy áll magánvállalkozó. Például, hogyha megnézzük, hogy egy pilóta helyettes tud-e állítani maga helyet, Tehát, hogyha nem tudja elvégezni a szolgálatot, például beteg egy adott napon, akkor magánvállalkozó esetében helyettest kell tudnia állítani. Ez azt jelenti, hogy a jelenléti ívet a Ryanair pilóták nagyon rövid időre kapják meg. Ajánlaniuk kell valakit, aki, aki képesített arra, hogy ezeket a gépeket vezesse, illetve természetesen a repülési időkorlátozásságoknak is eleget kellene tudnia tennie ennek a helyettesnek. Tehát valóságban azt látjuk, hogy nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen az, hogy egy pilóta önmaga helyett helyettest adjon. Ez azt jelenti, hogy a magánvállalkozó definíciójának egyik alapvető kritériuma nem teljesül ezen szerződés keretében. Nézzük meg akkor, hogy mi történik akkor, hogyha a Ryanair olyan országokban működik, ahol teljesen más szociális körülmények vannak érvényben. Mindannyian ismerjük talán a Dán flexicurity, tehát rugalmas biztonság modelljét, magas szociális normák, megfelelő munkakörülmények érvényesülnek, a rugalmasságra összpontosít, az aktív munkaügyi politikákra és magas szintű szociális védelemre. Ez a szociális partnerök kollektív megállapodásának eredménye, nem pedig a foglalkoztatási törvények miatt teljesül. Tehát amikor a Ryanair Dániában egy bázis létrehoz, és nem unió alapon akar működni, ugye ez a politikájuk, akkor fölmerül a kérdés, hogy a, a munkaügyi biztonsági kérdések hogyan tudnak teljesülni, hiszen legtöbbször legtöbbször a, a szakszervezetek és a munkavállalók között jönnek létre ezek a szerződések. Tehát ez óriási problémát jelent. Azt gondolom, hogy a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságnak föl kell tenni a kérdést, hogy ez a válogatás a szabályok között elfogadható-e, fenntartható-e, és biztonságos-e hiszen a pilóták szövetségétől már hallottuk, hogy milyen agályaik vannak a biztonságot illetően. Amennyiben ezt az ágazatot szabályozni kívánjuk, akkor ezt európai szinten kell elképzelni, amely megfelel egy kompetitív szociális piacgazdaság elvének, illetve meg kell nézni az ágazás specifikus szabályokat, hogy ezekre mennyire van szükség, illetve gondolnunk kell az arra, hogy a szociális normák hogyan érvényesülnek egy-egy országban, hiszen hogyha magánvállalkozóként ír szerződésben foglalkoztatunk valamik, valakit, az nem feltétlenül felel meg a nemzeti szintű szabályoknak és törvényeknek. Nos, ezek azok a kérdések, amelyeken mindenképpen foglalkozni kellene európai kontextusban, hiszen a szociális dömpinggel és a szabad, a szabályok szabadon választásával állunk szemben. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Dirk Gillisnek adom meg a szót. A Nemzeti Kutatási Intézmény nemében a szociális uh, szabálysértésekkel foglalkozik, illetve Lien Valkének adom meg a szót. Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. bemutatom igen rövid alatt azt a tanulmányt, amelyet elkészítettünk, online módon is elérhető, meg tudják nézni. Az első feladatunk az volt, egy pilot tanulmányt végítettünk az atipikus foglalkozásban, a polgári repülésben. Adatokat gyűjtöttünk, mert ezek nem álltak rendelkezésre eddig. A tanulmány először is egy háttérkutatást tartalmaz, komparatív összehasonlítást 11 országot, felülelve, a John, John már említette ezeket az adatokat, több mint 6000 válaszból, 79 nemzetiségű pilotát, illetve fedélzeti személyzetet kérdeztünk meg, a polgárrepülés különféle ágazatéból, különösen a hálózati, illetve a fapados légitársaságok munkatársait, különféle légitársaságok és munkavállalási formák szerepelnek ki. John már említette, hogy tanulmányokban a válaszok jelentős része atipikus munkavállaló volt. Itt a tipikus volt, 79% közvetlenül általalkalmazásban, 16 ok pedig atipikus volt. Feltető kérdés, hogy gondot jelent ez? John mondta, hogy igen, mert az atipikus munkavállalók koncentráltan vannak jelen bizonyos ágazatokban és bizonyos korcsoportokban. John már említette, hogy azok, akik kevésbé tapasztaltak és fiatalok, valószínűbb, hogy atipikus munkaszerződésben dolgoznak. Hadd mutassa meg, mit jelenthet ez volt a kép. Atipikus, tehát a légitársaság különféle személyzetet vesz fel egy adott az országban tele, letelepedetteket, ám bonyolultabbá válik a helyzet, hogyha egy közvetítő révén veszik fel az embereket, különösen akkor, hogyha egy átmeneti munkát kínáló ügynökség, vagy egy munkavállalói bróker a közvetítő, ilyenkor különféle helyzetek állhatnak fel. Az egyik jobban, legjobban megtervezett helyzet az, amikor különféle alvállalkozó egy fiók üzem, különféle országokban van bejegyezve, egy-egy nagyvállalatnál, nem csak Európában, hanem a világ más részein is bejegyzett cégekként. Úgy találtuk, hogy szegregált a munkaerőpiac, ebben az ágazatban jól már hogy a fiatalok, kevésbé tapasztaltabb pilóták nagyobb eséllyel atipikus munkavállalók. Az is egy ered, a vizsgálat eredménye, hogy van egy, ösztö, egy költségcsökkentési köztönző, ami azt jelenti, hogy az Európai Unión kívül kerestek munkavállalót. Egy utaskísérő, aki 100 euróba kerül az EU-ban, 65 euróba kerül Tájföldön, 35 Kínában, és még olcsóbbat is lehet keresni. Az is látható, hogy egy pilótatiszt aki a karrier elején általában eladósodott, mert a képzés 80-120 ezer euró körül van egy, egy pilóta kiképzése. A karrier elején vagy hálózati, vagy fabados légitársaság alkalmazottjaként kezdi. Vannak azonban bizonyos fenntartások. Az atipikus munkavállalás nem ugyanaz, mint a, a, az áll munkavállaló. Az a tipikus munkavállalás lehet válasz a rugalmasság igényekre, lehetnek ezek legitim munkadó igények, és különösen a, a fapados munkavállalás cégek esetén. Azonban az igazi probléma azt jelenti, hogy ha van egyfajta szociális megszervezett munkadói gyakorlat, amikor a legolcsóbb országban helyezkedik el, ha a legalacsonyabb a TB, legalacsonyabb az adó, egyfajta adó shopping révén, ilyenkor függővé válik a munkavállaló a légitársaságtól, és akár gyenge munkaminőségű, gyenge minőségi munkaszerződést, és méltánytalan versenyt jelent ez. A kérdés, hogy a magánvállalkozó pilóta egyáltalán egy lehetséges jelensége, erre különféle válaszok vannak, hogy ez. Ám egy igazi magánvállalkozói pilóta, csak megkülönböztethető, meg kell különböztessük egy áll magánvállalkozói pilótától. Az utóbbi nagyon nehezen fedhető fel és kezelhető probléma az EU-ban, mert hát a magánvállalkozás és az áll magánvállalkozás a tagállamok hatásköre, hogy e különbséget tegyen, illetve fellépne az utóbbi ellen. Azt is látni kell, hogy eh, a, a az outsourcing legitim gyakorlat lehet a munkaadó részéről, különbséget kell tenni e között és a, a csalás között. Tehát az outsourcing eh, nek különféle legális módszertanai vannak, és gyakran sokszor legitim outsourcing indul a, a lánc, és a végén áll munkavállalás van, amely, amely illegális. Ugye mindig mindenki az álmunka, áll, áll magánvállalkozót keresi, ám egyre gyakrabban aludnak olyan helyzetek is, amikor áll munkavállalóval állunk szemben, például harmadországbeli stewardot alkalmaznak, úgy, hogy nincs TB-je, nincs, nem kapja meg az EU-ban szükséges védelmet, amelyet jogszabályok előírnak, és sorolhatnám. Az egyik fő aggály az, hogy az atipikus munkavállalás nagyobb függőséget teremt és kockázatot a munkavállaló részéről, és ennek kihatása van arra is, hogy mennyire képes ez a munkavállaló, és mennyire hajlandó a pilóta vagy a, a, a személyzet önálló biztonsági döntéseket hozni, amelyek a, a, a munkaadó azonnal érdekei jelen hathatnak. Láthatták a számadatokat az imént ezzel kapcsolatban. Kérdése. Mit csináljunk? A, a jogszabály, illetve a, az úgymond ország shoppinggal kapcsolatban. A polgári repülés ágazata továbbra is egyenlő szabályok szerint működik-e? hiszen már nem csak európai játéktére, hanem globális játéktére mozognak a szereplők. Ennek több példáját hallottuk az imént. Az egyik megoldás, amelyet jelöltek, egy új kapcsoló tényező kialakítása lehet. Komoly szakvita folyik erről, különféle jogágak érintettek ebben, úgyhogy egy komoly szakmai vita tárgya hangsúlyozni szeretném megint, hogy az atipikusabb felvett munkavállaló a gazdasági érdeket elébe sorolhatja a biztonsági érdekeknek, erre nagy a kockázat, és itt nagyon komoly biztonsági kérdésekben kell döntsem. Mindezek mellett, ahogy John is a monitoring és szabálybetartási kérdések is fennállnak. Fontos, hogy határon átnyúló multidisciplináris információcsere és a, a hatóságok és az ellenőrző felügyeleti illetékes szervek között. Több illetékes hatóság és felügyeleti hatóság azt mondja, hogy nincs gond, hát nyilvánvaló, hogy van. Egy másik aspektus, amit nem szabad elfelejtenünk, a menedzsment kultúra. Egyes menedzsment kultúrák nem illeszkednek a biztonsági menedzsment rendszerek igényeihez. Az egyik világos konklúziója a jelentésnek, hogy a szabályozói keret nem illeszkedik a mai gyakorlat, üzleti gyakorlatokhoz és modellekhez. Nem képezi le azokat. Mi lehet a megoldás? Több ajánlást kidolgoztunk. Ezek egyike a szabályozás kiterjesztése a személyzetre, akár egy, egy kötelező szakmai gyakorlat révén, hogy a, a munkába lépő, a piacra lépő kadettek, a kadettek helyzetét orvosoljuk, sajátságos uh, connecting factor uh, keresése, a home base szabály, tehát hogy mindenkinek hazai bázissal kell rendelkeznie, is megoldás jelenthet, ám ezzel is vannak gondok, ezt a jelentést taglalja, ezeket is meg kell vizsgáljuk. Egy integrált multidisziplináris módszertan van szükség, nem csak a jogi keret kialakításakor, hanem a jogi keret betartása és betartatása szempontjából is. Világosan kimondtuk, hogy ez közös harc, minden stakeholder érintett, és érintett kell legyen ebben. Az záró megjegyzés az lehet, hogy minden stakeholder együtt kell működjön, és ne ismétlődjön meg a polgárrepülésben az, ami megtörtént a hajózásban, és az óra az évfél felé tart, vagy pedig már túl is haladt az évfél mutató. Eh, does uh, Miss Valke want to... Nem tudom, hogy uh, Valke asszony kíván szót kenni, nem? Köszönöm. Akkor nézzük, Két koordinátor van jelen, és ezzel meg is nyitom a vitát, amennyiben valakinek kérdése van az előadóinkhoz, vagy valamilyen megjegyzéssel szeretnének kérni. A Steinluk asszonynak adom meg a szót a szocialisták részéről. Köszönöm szépen valamelyiknek, akik fontos és aggodalmat keltő információkkal, adatokkal és tényekkel világosítottak fel minket azt hiszem, hogy itt egy árharc zajlik a globális versenyben, ahol sürgősen európai keretfeltételeket kell kialakítanunk. Azt hiszem, hogy ettől tovább kell lépnünk, globális keretfeltételekre van szükség. Az ILO egyezménynek más területekre is érvényesnek kell lennie, ezzel egyetértünk. Számomra az a kérdés, hogy a fogyasztók sokszorosan érvek amellett, hogy a légitársaságok, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ilyenfajta fejleményeket alakítanak ki, vagy ezek létrejöttét megkönnyítik. Nos, itt a fogyasztók nem csupán repülőjegyet vásárolnak, hanem bekopogtatnak kvázi a pilóta kabinba, és kíváncsiak arra, hogy kiül ott. Itt a, például a ö, pilóta szakszolgálati engedély körüli versenyben ugye egyes pilóták csak bizonyos repülőgépen tudnak tapasztalatot gyűjteni, és itt akár 200 ezer eurós adósságok is felhalmozódhatnak ezen képzés közben. Hát kérdés az, hogy kinek van bátorsága otthon maradni, hogyha ilyen pénzügyi függőség alakul ki a munkadótól, és ezt életem vannak-e tapasztalatok, hogy a betegszabadságok hogyan alakultak, mióta ezek a rendelkezések léteznek, vagy ezek a jelenségek léteznek? A globális versenyben a légitársaságok között, amelyek EU-n belül közlekednek, itt is vannak jogsértések az illó munka ügyi normáival szemben, és olyan európai légitársaságok is vannak, amelyek időközben más légitársaságokhoz tartoznak, és más munkafeltételek között dolgoznak az ő alkalmazataik. Nagyon sok feladatot kaptunk önöktől, és Ton Bill egyik grafikája hitelesen megmutatta, hogy itt több mint 200 ezer új munkahely van, ugyanakkor 159 járatot töröl az adott légitársaság. Na most itt a másodlagos repülőterek használta a kérdés, hogy mennyiben hat ki a munkafeltételekre, és itt nem csupán a fedélzeti személyzetről van szó, hanem a parlament ö, itt a legutóbbi időszakban a ö, repülőtéri kapcsolódó szolgáltatásokkal is foglalkozott, illetve hogy az ott dolgozók szintén nyomás alá kerülnek. Ugye itt az látszat önállóságról van szó, a kölcsönmunkaerőkről, vagy a lánc munkaerőkölcsönző cégekről, akik a légitárságok személyzetét foglalkoztatják. Kérdés, hogy itt ki a felelős ezeket a személyekért, az ő munkájukért. Tudnak-e felvilágosítást adni, hogy mindennek kihatásai lesznek majd a fogyasztók szintjén is? Még egyszer köszönetet mondok önöknek, nagyon sok feladatot adtak nekünk, reméljük, hogy a bizottság teljesíti majd ezt a feladatot. Mi képviselők nagyon érzékenyek vagyunk erre a témára, nagyon sok kérdésünk van a bizottsághoz a jelenlegi tapasztalatok alapján, és ezeket sem ö, válaszol meg mindig eléggé kielégítően a bizottság, mert sok területen szerintünk ö, cselekvésre van szükség. Köszönöm. Yes, that's for the group. Köszönöm, nem tudom, hogy a GUA részéről uh, Rune kére szót. Nos, én is szeretnék köszönetet mondani. Rendkívül érdekes, de némileg ijesztő beszámolókért. Képviselőként viszonylag sokat repülünk, és ezért nem csupán elméleti érdeklődésünk van a téma iránt, hanem gyakorlati szempontból is érdekel, hiszen sokat repülünk. Én Dán vagyok, és az egyik beszámoló a Dán modellel foglalkozott Gyakran ezt nagyon kedvezően ítéljük meg, olyan munkerőpiaci modellünk van, ahol a szakszervezet a munkaadókkal kötnek megállapodást, és a munkavállalók elég jól tudják érvényesíteni a jogaikat. Ön pedig azt mondta, hogy az EU belső piacát ki lehet használni ürügyként arra, hogy például szakszervezeteink ne tudják messze menő érvényesíteni jogaikat. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Mert egyrésztről itt vannak azok a vállalatok, amelyek ezt kihasználják, amelyek ezzel visszaélnek, olyan országokban, ahol a munkajogok nem olyan erősek, mint például nálunk, hogyan lehet védelmet kíve, kínálni ez ellen, hogy ne, anélkül, hogy túlságosan sok jogszabályt kellene kibocsátani, hiszen a munkavállalóinkat védenünk kell, ez nagyon fontos számunkra. Persze értem, hogy egyes nagyon furcsa és káros foglalkoztatási formákat le akarják küzdeni, de hogyan tudjuk ugyanakkor megőrizni a munkahelyeket? Köszönöm, Alánök asszony. Köszönöm szépen az előadást nagyon segít bennünket a közvita alakításában. Két téma a szociális dömping és a magánvállalkozás, álmunkavállalkozás, amelyeket amelyek megjelennek az önök ágazatában, és amelyek általában is nagyon fontos témák. Nagyon örülök annak, hogy új témával ismerkedtünk meg, ez a szabály shoppingolás, ami mi, ugye gondolkozom mindeközben, az Európai Bizottságtól két arcot látok. Ez egyik a foglalkoztási főigazgatóság, amely finanszíroztatnak tanulmányát, és, és amely a, a munkakörülményekről nyert igazi képet, igyekszik felvázolni az önök ágazatában. Ez, ez fontos, és segít bennünket. Ugyanakkor a DG Move, a bizottság egy másik főigazgatósága tesz fel kérdéseket arról, hogy miért gondolják úgy, hogy a Norwegian Air elfogadható, hogy a fogyasztó érdekében érvel, ugye a, a fapadosok is azt állítják, hogy ők jót jók a, a fogyasztóknak, és ezért kell a munkakörülményeiket ehhez igazítsák. Önök belátják ezt a kettősséget? Látják ezt a kettősséget? És vajon segíti -e ez a megoldás kialakítását? Mert hogyha figyelmesen hallgatom az önök kommentárjait, és összevetjük azzal, amit a, a, a tengerhajózás beli munkavállalásban tudok, a kollektív munkaszerződések vállalati szinten, meg tagállami szinten való megközelítése, az ILO szabályait, úgybár a tengerészekre egy sajátságos tengeri egyezmény vonatkozik munkavállalói szempontból, de lehet, hogy érvehetünk az ájálon belül, annak struktúrán belül egy külön bizottság is felálltó volna a légitársaságok munkavállalóira, és aztán van egy szociális párbeszéd európai szinten, ez egy megint egy külön szint, és európai szabályok és jogszabályok. Én azon gondolkozom, hogy vajon nyilatkoznának-e arról, hogy melyik volna az elsődleges ezek közül hogyan lehet a témát legjobban megközelíteni, hogyan mire kéne legnagyobb hangsúlyt helyezni, vajon a, a szakszervezeteket kéne erősíteni vajon, hogy kollektív tárgyalásúikat a légitárságokkal erősebben tudják folytatni, vagy többet kéne várni a bizottság közbeavatkozásától, és ha így van, akkor a DJ Ample és DJ Move között hogyan lehet megoszt a felelősséget ugyanazon esetekben, amikor ugyanazt vizsgálják. Uh, Mr. Bach. Köszönöm szépen. Bach úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is. Köszönetet szeretnék mondani a résztvevőknek. Az előző észreviták hasonlóan elmondanám, nagyon tanulságos és részletes volt ez a szeminárium nagyon fontos témának találom ezt. Ugyanakkor a képviselői részvétel sajnálatos módon csekély, hiszen a képviselők egyharmada sincs jelen a teremben, és ezt legalábbis különösnek tartom. Némi lobby tevékenységet kellene mindenkinek a saját frakciójában kifejteni. Most ezt frakciók felett jegyzem meg egyébként. Nos, a specifikus problémákat illetően elmondanám, hogy a ö, nagyon érzékeny biztonsági terület a légi közlekedés területén bekövetkezett fejlemények félelemmel, aggodalmakkal töltenek el engem. Én 20 évet dolgozom a közlekedés területén, a vasút és ö, közlekedés területén, és olyan fejleményeket látok, amelyek 20 évvel ezelőtt a közle- közúti közlekedésben voltak jelen, tehát hogy lassan kezdünk itt szabályozni, szabályokat létrehozni, a helyzet némileg javul, még akkor is, hogyha nem optimális és nem szabályozott. Itt pont az ellenkezője a helyzet, nagyon kényes biztonsági területtel van dolgunk, amelyet kielégítően kell szabályozni, és itt ugye a munkahelyek minősége és a biztonság, mindaz, ami ezzel összefügg, ez egyre inkább csökken, és ezt nem csupán furcsának találom, hanem igencsak aggasztónak, aggodalommal és félelemmel szemlélem ezt a jelenséget. Aztán specifikus problémákat illetően ez a szabályozás a home base-zel kapcsolatosan tehát a rendeltetési hely meghatározását illetően. Nos, ez a szabályozás, amit mi itt kialakítottunk, ez felesleges, azt mondanám, hiszen a légitársaságok ezt mert tulajdonképpen semmisnek nyilvánították, hiszen Európán kívülre telepítik ki a munkavállalókat, és mindig új és új módjait találják ezen szabály megkerülésének. Aztán egy kiegészítő pont, a szociális párbeszéd kérdése mindig erőfeszítéseket teszünk magas szinten, hogy ösztönözzük, javítsuk a szociális párbeszédet, és különböző szervezetek, szakszervezetek a szociális párbeszédben vannak képviselve. Hogyan érzékelik a mindennapi munkát a szociális párbeszéd folyamán? Itt tulajdonképpen ez a süket fülekre talál ez a, ezek a panaszok, vagy van valamiféle párbeszéd. Aztán itt a produktivitás növelésének a kérdése. Nos, egyrésztről munkahelyeket építenek le, másrésztről egyre többet repülnek, tehát a produktivitás növekszik. Nos, mindennapi munkájuk során meddig lehet még feszíteni ezt a húrt, mikor következik egy olyan helyzet, hogy ez tarthatatlanná válik. Ezt a ö, témát is igencsak kritikusan szemlélem, és egy személyes kérdés. A nemzeti szabályozó hatóságokhoz kapcsolódik ez. Időközben elég sok olyan eset van, ahol a nemzeti szabályozó hatóságok különböző légitárságok ellen panaszt emelnek, azonban csak a panasznál marad a dolog, csak újra mutogatnak rájuk, vagy pedig az IAZA vagy más szervezeteknek van-e lehetőségük arra, hogy ellenőrizzenek, illetve ezen túlmenően szankcionáljanak is. Ez lenne még egy személyes kérdésem. Köszönöm. Eh, Karima Deli. Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, jó magam is koordinátor vagyok a közlekedési szakbizottságnak. Ez egy olyan téma, amikor a szociális dömpingről szólunk, amely mindenkiben dühöt vált ki, akár a közúti közlekedésben, akár a tengeri hajózásban, akár a légi közlekedésben. Köszönöm a beszámolókat, önök felvetették. Világos, hogy Európának igenis van felelőssége, hiszen itt a liberalizáció trendről van szó a legtöbb ágazatban, de a közösségi jogszabályok gyengessége járult hozzá a szociális dömping gyakorlatainak elterjedéséhez. Itt vannak a légitárságok, amelyek többféle stratégiát dolgoztak ki, melyek botrányosak egy részről az úgynevezett hamis munkavállalókhoz való folyamodás, aztán a kiküldött munkavállalók, a nem valós rendeltetése hely, és eh, ez a hamis munkavállaló kérdése a Ryanair esetében már tanulmányozásra került. Általában a mikrovállalkozások révén foglalkoztatja a pilóta, illetve régi kisasszonyok nagy részét, több mint 60%-ban munkaerőkölcsönzőktől. Ez az én légitársaság. Nos, ez a technika alkalmazásra került más légitársaságok részéről is. És ide tartozik nyilvánvalóan a társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok kérdése. Ugye itt vannak szabályok, amelyek léteznek, de ezeket nem alkalmazzák. Miért? Mert nincs erőteljes ellenőrzés. Az első kérdés önök szerint valóban szükség van-e arra, hogy a, a munka, a független munkavállaló fogalmát újra meghatározzuk. A légitárságok jelenleg a, például az öbölbeli légitárságok gyakran elmi támogatásban részesülnek. Nos, én foglalkoztam a munkahelyi biztonság kérdésével, én voltam a jelentéstől ennek a kérdésnek, nos a szociális dömping terjed és kihalt a munkafeltételekre is, például egy pilóta vagy személyzet, fedélzeti személyzet, aki fáradt vagy stressz hatása alatt áll, ez veszélyt jelent az utasok számára, 42% a pilótáknak 30 év alatti, és nincs közvetlen szerződésük a légitársasággal. Bizonyos légitársaságok fapadosak egyre inkább járatonként fizetik a pilótáikat, hát ez egy abszolút botrány, és a második dolog, a tavé végén az, az azt javasolta, hogy a nők akár a várandóság negyedik hónapjáig problémamentesen repülhetnek. Nos, ez szerintem egy súlyos merénylet a nők jogai és egészsége ellen. Szerintem ilyen feltételek közé nem lehet kényszeríteni a nőket, hogyha várandósak és ők pedig azt mondják, hogy vagy ö, valaki felveszi a munkát, felszáll a repülőgépre, vagy pedig betegszabadságra kell mennie. Tehát itt láthatjuk ezt a nyomásgyakorlást a, személyzeti, a fedélzeti személyzet felé, és itt ugye a munkai biztonság és egészség nincs biztosítva. Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy a közlekedés, ugye szakbizottság ugye jelenleg foglalkozik egy csomaggal a légi közlekedés vonatkozásában. Azt szeretném tudni, hogy önök szerint melyik az a két vagy három intézkedés, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Köszönöm. Thank you, Mr. Lavrilo. Köszönöm szépen, Lavrilo úr következik. Madame la Présidente, Elnök asszony, nagyon rövid leszek az elhangzottakat nagy részben meg tudom ismételni a néppárti kolléga részéről, ami a szociális szempontokat illeti. Lenne egy pontos kérdésem, amelyet Emmanuel Zsaonnak szeretnék feltenni. Itt egy mondatot említett, túl röviden szerintem, az amerikai jelentést a ö, tisztességtelen versenyről az öböl beli légitárságok részéről. Ez egy nagyon fontos téma szerintem, mert ennek következtében más régebbi hagyományos légitárságok Európában megpróbáltak versenyképesek maradni minden létező elképzelhető eszközzel, hogy ö, saját ö, gazdasági egyensúlyokat helyreállítsák, és ö, jó lenne, hogyha ezen témával kapcsolatban részletesebb adatokkal szolgálna ez a jelentést illetően, illetve azt illetően, hogy mit tettünk mi, mit kérünk a bizottságtól, a, vajon a bizottság akar-e ezzel a tisztességtelen versenyt érintő témával foglalkozni, ahogyan ezt egyébként Karima Deli kollégám is említette az imént. Itt az állami támogatások kérdése is felmerül, az öböl menti államokban. Jó magam, most is vállalkozó vagyok, és a kollégáim felszólalnak az állami támogatások ellen, amelyek az európai jogszabályokkal ellentétesek. Jens Nilsson, Transport Committee. Jens Nilssonnak adom meg a szót a közlekedési bizottság részéről. Transport Köszönöm. Jó magam is, a közlekedési szakbizottság tagja vagyok. És Karimade, ahogyan Karimadel is elmondta, ez a, ez a légi közlekedési csomaggal foglalkozunk ott. Itt az ELZA mandátum felülvizsgálatáról is szó van, illetve arról, hogy milyen kapcsolat van az ELZA és a nemzeti hatóságok között. Szerintem itt ö, nagy problémák, hiányosságok tapaszt talhatóak, és hogyha az az a mandátumát kezeljük, akkor ezt is figyelembe kell, hogy vegyük. Egy fontos kérdés vetődik fel. A foglalkoztatási formák, tehát a különféle intelligens üzleti megoldások és a légi közlekedés biztonsága között milyen kapcsolat áll fenn, ezzel mindenképp foglalkozunk kell. Monsieur Martin. Márkán következik. Nem le président. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a hozzászólóknak. Személy szerint igen csak érdeket és megjelzett ez a, ezek a beszámolók. Ugye itt 30% a pilótáknak, a fedélzeti személyzetnek, illetve a földi személyzetnek a szociális dömping áldozata, mely a mondializáció, a globalizáció eredménye, mely, tisztelt kollégák, az IMPS nagy része szerint önök ezeket, ez, ezt a jelenséget védik, ezt hozták létre. Nos, európai parlamenti képviselőként ugye hetente kétszer kell repülővel utaznom, és van némi aggodalmam az utasokat illetően, a pilóta szakszervezet alelnöke elmondotta, hogy bizonyos pilóták nem tudják a felszerű repülőgép biztonságát garantálni, vagy megbízhatóságát garantálni. Én utas vagyok, nyugtalan vagyok, sőt, szinte félek. Úgy vélem, hogy inkább vasút Rasszel, vagy vonatra szelnék inkább. Ugyanakkor itt több megoldásra szükség van. Azt hiszem, hogy valamit tennünk kell, hiszen itt több millió utasról van szó, akiket mindez érint havonta, évente. Köszönöm. Thank you. Had Mr. Benif- Köszönöm szépen. Fáj úr kért szót, nem? we go back to... Nos, hogyha nem, akkor térünk vissza az előadóinkhoz, remélhetőleg választ tudnak adni ezen kérdésekre, vagy ezek közül egy párra legalábbis. Az az érzésem, hogy bizony közös feladat előtt állunk. Emmanuel Jahánnak adom meg először a szót, és utána szépen sorba az összes előadónak. Kérem, válaszoljanak gyorsan ezekre a kérdésekre, hogyha nem is tudnak mindenre válaszolni. Legalább azokra válaszoljanak, amelyek a legfontosabbak. Jáhán úr tehát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném megnyugtatni önöket, ami a ami a biztonságot illeti, továbbra is a repülés marad az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód. Vannak olyan cégek, amelyek helyi szinten visszaélnek a helyzetükkel, de azonban azt kell mondani, hogy a, a legtöbb légitársaság és a fapadosok is tiszteletben tartják a biztonsági előírásokat, a legfontosabb. Aztán egy-két rövid válasz vala, valóban, ö, ami a problémás légitársaságokat illeti, vizsgálat folyik, és úgy látjuk, hogy 42 milliárd eurót kapott három, három cég, a Tirád, a Qatar Airways és az Emirates, ami pedig ezeket a légitársaságokat illeti, nagyon fontos az, hogy, hogy hogy járnak el az üzleti életben. A Lufthansa esetében 15 gépről beszélünk, az Air France esetében 14 gépről, és még soha nem fordult elő, hogy valaki ilyen nagy mértékben tudjon beruházni ezekbe a gépekbe, mint az említett három légitársaság. Itt különösen az adóval való visszaélés áll ennek a háttérá, hátterében. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tulajdonosok, tehát a légitársaságok, illetve az üzemanyaggal foglalkozó cégek mind-mind eleget tegyenek ezeknek a követelményeknek. Ez azt is jelenti, hogy a versenyszabályoknak nem tesznek eleget, ezek a cégek erre is oda kell figyelnünk. Azt látjuk, hogy a légitársaságok, és ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, a légitársaságok odafigyelnek a megfelelő versenyhelyzet fenntartására. Itt fontos a szabályozási hét, háttér, különösen a harmadik országokkal való együttműködés keretében, illetve a szociális szabályokat is tiszteletben kell tartani, minden visszaélést el kell ítélni, így az áll magánvállalkozókra is ugyanez vonatkozik, és ahogy mondtam, a szabályozási keret meghatározott, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a szabályozásban hézagok lennének. Ott van a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv, megvannak a pontos definíciók, illetve a bizottsági, az Európai Bizottság 2012-es közleménye, ahol pontosan meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyeket alkalmazni kell. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy ezeket nem mindenki alkalmazza, és nem csak a Ryanairről van szó, hanem más cégekről is. Annyit mindenképpen hangsúlyozni kívánok, hogy a, például a francia esetben lehetőségünk nyílt volna arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk, ez nem történt meg, Nagyon fontos tehát, hogy eh, megfelelően alkalmazzuk a szabályokat. Ez mindenképpen prioritás, és ami a harmadik országokat illeti, itt egy ágazati rendszerről van szó, legyen szó akár a tengerészeti ágazatról, vagy valamilyen más ágazatról, mindenképpen fontos, hogy megtaláljuk a közös utat, tehát minden ágazatban megfelelő szabályozásra van szükség, és itt ismét szeretnék visszatérni a tengerészekre, hiszen az ő helyzetük is speciális. Kilenc olyan tagállam van, amely részben finanszírozza ezt az ágazatot, és nem kérnek állami támogatást. De nagyon fontos, hogy megfelelő olyan adógyi és szociális intézkedések legyenek érvényben, amelyek ezt segítik. Európában azt látjuk, hogy itt a legsúlyosabbak a terhek, fontos tehát, hogy pontosan, pontosan lássuk a szabályozási környezetet. Itt van, vannak olyan ágazatok, ahol, ahol az állam nagy mértékben támogatást nyújt, például az Egyesült Államokban, de egy Európában nem. Itt a légitársaságok vállalják a különböző terheket, tehát itt is meg kell nézni, hogy, hogy hogyan alakul a szabályozás. Az Európai Parlament már elmondta a véleményét ebben a, ebben a témában, és próbált előre mozdítani a helyzetet, a, a tanács azonban nem mozdult. Ami a biztonságot illeti, a repülések biztonságát, ez rendkívül, rendkívül fontos számunkra, ahogyan már eddig is hangsúlyoztam. Bizonyos szerződés típusok esetében, és nem csak az álmagánvállalkozókról beszélek, bizonyos szerződés típusok esetében valóban megvannak a biztonsági kockázatok, de azt ismét hangsúlyozni szeretném, hogy nem minden légitársaság él ezekkel. Nem is olyan régen egy föltettem a kérdést, hogy mi történik egy baleset esetében, Például, hogyha áll magánvállalkozókat foglalkoztatott a, a légitársaság, fölmerül annak a kérdése, hogy ki a felelős, hiszen itt körülbelül 150 millió euróban korlátozódik a kompenzáció, a kifizetett kompenzáció mértéke. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy, hogy egyértelműen lássuk, hogy ki a felelős. Nem kaptunk konkrét választ a kérdésünkre. Mit tesz például a magánvállalkozó biztosítója? Hiszen itt esetleg a rossz hiszeműség esete is fönnállhat. Látható tehát, hogy itt jó kéz a gázönt. Tegnap azonban egy munkacsoport ezzel kapcsolatos véleményét elolvastam, és azt látjuk, hogy meg, megvizsgálták pontosan, hogy hol vannak a lyukhézakok, vannak, vannak olyan tagállamok, ahol itt a szabályozás nem kielégítő mértékű, és ezért ezt orvosolni kell. Például Dánia esetében Dánia nagyon is jó tanulónak bizonyult ezen a területen, föl kell lépni a szociális dömping ellen is. Elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan válaszolok a kérdésekre, de hát ugye szorít bennünket az idő. Megvannak az alapvető szabályok, azonban azt gondoljuk, hogy a visszaélések kikerülése érdekében bizony ezeket felül, kéne, felül kellene vizsgálni, korrigálni kellene. Köszönöm. Köszönöm. Elizabeth Csicsa, önél szó. Olaszul szeretnék beszélni. igyekszem reflektálni a kérdésekre. Csak a stewardessek, stewardok, tehát a fedélzeti személyzet nevében. Az IPF e javaslatokat dolgozott ki, ezeket szeretnénk tovább mélyíteni a jövőben jelen pillanatban csak a szociális párbeszéd keretében lehet ezeket megjelenteni, persze ez is jobb, mint a semmi. Úgy érezzük azonban, hogy szükség van arra, hogy szélesebb körű eszmecsere folyjon ebben a témában az Európai Parlament bevonásával, azok szakbizottságait is mozgósítva, megoldásokat keresve a vázat problémákra. Mi is a fő gondja a fedélzeti személyzetnek. Nos, az outsourcing és itt a képzés minősége az Európai Unión kívüli országokban bizony hiányos. Ez alatt azt értem, hogy nincs olyan konkrét norma vagy standard, ami alapján mérhető volna a utaskísérők képzése Európán kívüli országokban. az európai utaskísérőket sok esetben leváltják nem EU beli munkavállalókkal, ahogy ez történt már korábban a, a tengeri hajózási személyzetben, ahol látjuk, hogy a hajókon dolgozók jelentős része nem EU állampolgár, és ez bizony konkrét biztonsági problémákat is felvethet. A szakszervezetek nem tudják megállítani magukban az atipikus munkaterjedését, nincs igazi rendszer arra sem, hogy megbüntessék azokat a vállalatokat, amelyek illegális munkaadói vagy foglalkozási modelleket alkalmaznak. Az EASA sem bír büntetési rendszerrel, amelyet alkalmazhatna akkor, ha egy vállalat megkerüli a szabályokat. Nem tudjuk azt sem, hogy a tagállami légitársaságok és polgárrepülés hogyan tudja ezt kezelni. A parlament a női utaskísérők anyasági szabadságával is foglalkozott. Szerintünk veszélyes az, ha az utaskísérők, várandós utaskísérők túldolgoztatják, ez nem egy normál munkavalói, nem egy munkakör, nem egy szokásos munkakör, ahol az íróasztal mögött ülünk, irodai munkát végezve. Az utaskísérő bármikor kész kell legyen arra, hogy vészhelyzetekben ellássa a feladatát, hogyha ilyen adódik például a várandós utaskísérő nem tud reagálni, nem tud kinyitni például vészkiáratot. Ez például a repülés biztonságát érinti. Tehát, hogyha végsőkig kiaknázzák az utaskísérőket, ahogy ezt teszik a legtöbb, nagyon sok légitársaságnál, különösen az angol száz országok légitársaságnál sajnos, ezzel Európának foglalkoznia kell. Köszönöm. Han úr, a Pilóta Szövetség, a Cockpit Association részéről. Köszönöm. Csoportosítanom a kérdéseket. Volt néhány az ILO szerepét érintő a globális ágazatban. A válaszom ezekre az, hogy igen, az ILO komoly szerepet játszhat. Nagyon jól lenne, ha létrejönne egy egyezmény, úgy, ahogy a hajózást tekintetében létrejött, ám ez nyilván lassú folyamat lesz, konszenzus kell hozzá, így működik az ILO. Munkadók, munkavállalók, kormányok kell egyeztessenek. Különösen kormányzati oldalon ez nehéz ezt összehozni. Kilépjen először. Szerintem Európa kell legyen, mert ha itt nem tudunk a saját házunk rendet teremteni, akkor nem észszerű másokat erre kérni a globális közösségben. Van egy harmonizált jogalkotási rendszerünk, vannak megfelelő intézményeink, amelyek léphetnek, ha akarnak. Hogy ezt hogy érjük el? Ugye egyik kérdés feltevője lesz, ott a liberális DG Move egyrészt, a bizottság egyik részéről, és a másik segítünk levő, ám talán kevés hatalommal bíró DG Employment. Tehát nem más, mint hogy a biztosoktól és munkatársaiktól kérünk vezető szerepet, meg az Európai Parlament nyomás gyakorlását kérjük. Tehát, hogy megfelelő irányba szorítsák a számon kérhető főtisztviselőket, hiszen ez a feladatuk. Hogyan tudjuk tehát az EU rendszerét javítani, hogyha sikerre járunk ebben a gyakorlásban? Nem tudjuk feltétlenül, és nem is kell feltétlenül megváltoztatni azt, hogy hogyan kezelik a munkavállalókat, ám a homebase elv alkalmazása, tehát hogy hol jegyzik be a légitársaságot a, az álmunkavállalás, vagy magánvállalkozás ügye mögött. Van egy közös elem, egy állválasztás, abban, hogy hogyan válaszolja meg a légitársaság meg kell mondja, hol van a fő üzleti tevékenysége, hol van a székhelye. Tehát teljesen önkényes döntés ez. Nagyon egyszerű persze megvizsgálni. Hol dolgozik valaki, és azt mondani, ha hogy dolgozik, akkor ez a székhelye, a vállalat tekintetében is meg lehet nézni, hol van a legnagyobb tevékenysége, azt lehet mondani, itt van a székhelye, tehát nem lehet hasonlítésszerűen csak úgy nyilatkozni ebben. Ezt kell, itt kell vizsgálódni, és azon kritériumokban, melyek meghatározzák, hogy vajon valaki tényleg magánvállalkozó vagy sem, ahelyett, hogy rábíznánk arra, hogy egy vállalat irodában ülő ember mondja meg, akinek nyilván érdeke fűződik a válaszhoz. Tehát világos kritériumokat teremtve ebben a a kérdésekben, a törvény érvényesülhet, meg a, meg a, a józanész. Például a székhely, vállalat székhely meghatározásában a vonatkozó szabályok, köztük a foglalkozói szabályok érvényesítésében. Ha ebben sikerrel járnánk, persze egy elbánási standard és szabályozási norma is bevezetésének kerüljön. De ha valaki többféle székhely között út az Európában ide-oda teszik, akkor is meg kell határozni, hogy szociális védelmet kapjon, társadalombiztosítási védelmet, megfelelő szállást és egyéb munkakörülményeket. Tehát itt tényleges értékelését kell elvégezni a foglalkoztatási körülményeknek, és megfelelő megoldásaink is védelmet legyenek. Ez megoldható. Ez pedig további, egy további pontra, ha csak három dolgot emelünk ki a polgárrepülési csomagból, mik legyenek a legfontosabbak. Kicsit csalak most. Egyet épp kiemelek a háromból tudni. Mert helyesen több parlamenti képviselő rámutatott arra, hogy a nulla órás szerződés és a repülés órák utáni fizetés az, ami botrányos és a legkockázatosabb, itt kell garanciákat keresni. Én nem tudok garanciát adni, abszolút őrület a repülésben az, hogy ma, meg holnap, meg múlt héten, vagy jövő héten is ez folytatódhat, abszurditás. Nem is értem, hogy miért nincs egyszerűen tiltása ezeknek a foglalkoztatási gyakorlatoknak. Szerintem azonnal be kéne tiltani őket, ez megoldaná a problémát. Ha ezt tesszük, akkor valamiféle kötelező képzéssel, vagy, vagy szakmai gyakorlattal lehet áthidalni a, a képzés és a, a repülési gyakorlat közötti lépést. Tehát, mondottam, a homebase szabályt kell kezelnünk, ahogy a, felsoroltam a diámon is. Aztán a foglalkoztatási státusz értékelésre vonatkozó értékelést kell végeznünk, nem csak áll lépéseket téve, és a flags of convenience jelenségével is szembe kell néznünk, tehát hogy a, a vállalatok önkényesen választják ki székhelyi országukat, EU kívüli tagállamban megjegyezve a céget, maguk megválasztja, hogy melyik ország szabályozása és jogszabályozási a tevékenységük holott a tényekre alapozva kéne meghatározni, hol a székhely a vállalatnak, melyik joghatóság alá esik, és így nem tudna a, a, a légitársaság kicsúszni minden a többi joghatóság között a felelőssége alól. Az ilyen szerint erősebb szerepet kell játszom. Te kell válaszolni a kérdésekre. Uh, thank you. Uh, Peter, uh... Köszönöm szépen. Turnbull professzor úrnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Egy-két területről szeretnék szólni, összefogva az elhangzott kérdéseket. Kérdések merültek föl a fogyasztó, a munkavállaló, a DG Move, a DG Employment közötti feszültség kapcsán. A legfontosabb dolog, látnunk kell, hogy a piac hogyan alakult, hogyan változott. Amikor a fapadosok elindították a szolgáltatásaikat, akkor nem voltak alternatívák, tehát különböző reptereket vettek igénybe, a földi kiszolgálási időszak hosszabb volt. Ez azt jelenti, hogy az utasok különböző ajánlatok közül választhattak akkor. Ahogyan aztán növekedett ez a piac, sokkal élesebb lett a verseny, a fapados légitársaságok a primér reptereket használják, tehát itt a verseny is jobban élesedett. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak, hogyha itt az emberek nem ismerik a körülményeket, itt a teremben nem tudunk, nem kapunk részletes információt ezekről, akkor csak képzeljük, hogy az átlagember mit tud. Nekem vannak olyan barátaim, akik nem túl jó sofőrök. Lehet, hogy a városba szívesen beülök az autójába, de ezzel az emberrel nem szeretnék például autópályán utazni. Erre ezzel kapcsolatban információra van szükség, a fogyasztóknak is joguk van arra, hogy választhassanak például méltányos kereskedelemből előállított termékeket vásárolok, ez az én döntésem. Fontos, hogy ezen a területen is tájékoztassuk a fogyasztókat. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mit tehetünk. Nos, a szakszervezeti jogokkal foglalkoztunk, ez szerintem rendkívül fontos, hiszen óriási a különbség egy EasyJet jellegű társaság között, amely elismeri a szakszervezeteket és országalapú szerződésekkel dolgoznak, tehát a Németországban szerződtetett emberek német jogszabályoknak felelnek meg. Ellentétben egy olyan céggel, mint például a Ryanair, az ILO rámutatott a nemzeti foglalkoztatási szabályokkal kapcsolatos hiátusokra Írországban. Jelenleg próbálják orvosolni ezt a helyzetet. Ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán a dániai ügyek nagyon jól rámutatnak az ezzel kapcsolatos problémákra, hogy a munkavállalókat megfelelően képviselik-e ezekben az országokban. Tehát a szakszervezetek témája egy nagyon fontos lépés a megfelelő irányba. Aztán jó páran rámutattak arra, hogy a hajózásban vagy a közúti közlekedésben is hasonló aggályok merülnek föl. A közúti közlekedésben a tőke és a munkavállalók nagyon is mobilisak, és ezért ez egy egyedülálló helyzetet teremt ezért konkrét szabályozásra van szükség a közlekedési ágazatban. Ahogyan elhangzott, vannak szervezetek, intézmények, amelyek szabályozásokat vezethetnek be. Nagyon fontos, hogy ezek hatékonyak legyenek, és a megvalósításuk, a betartásuk is megtörténjen. Aztán, hogy ezeket a szabályokat hogyan lehet valóban érvényesíteni, ez is nagyon fontos, hiszen néha egy-egy ország felveszi a kezdeményező szerepet, és lép a szabályok területén, és aztán a légitársaság fogja magát, és átköltözik egy másik országba. Ez a közlekedés területén különösen bevált gyakorlat. Erre is oda kell figyelni. Thank you. Uh... Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Gérész úrnak adom meg a szót, illetve Válke asszonynak, amennyiben reagálni kívánnak. Köszönöm szépen. Ahogyan John is mondta, véleményem szerint megnyugtatást nem tudunk adni. A prezentációmat megelően, megelőzően elmondtam, hogy a prezentációnkat követően a repülés sosem lesz olyan, mint előtte, és azt hiszem, hogy ez egyértelmű. Ami a hajózási ágazatra történő utalást illeti, nos, hangsúlyozni kívánom, hogy amikor még nem liberalizálták a hajózási ágazatot, a második világháborút követően az Egyesült Államok rendelkezett a legnagyobb kereskedelmi flottával. Aztán a liberalizációt követően ez eltűnt, megszüntették, ez nagyon ö, probléma lehet, mondhatja valaki. Ne felejtsük el, hogy a hajózási ágazat azóta nagyon sok biztonsági ö, kérdéssel került szembe, tehát biztonsági kérdések merültek föl. Például, hogy milyen zászló alatt hajóznak a, az egyes járatok, illetve mindig a legolcsóbb személyzetet próbálják alkalmazni, és ez nem csak Európában van így, hanem világszerte. A legutóbbi fejlemények sajnos azt mutatják, hogy a válaszadók 44%-a úgy nyilatkozott, hogy a biztonsági döntések esetében a munkavállalók, illetve a munkadók véleményét, véleményét figyelembe veszik. Ez nem csak európai, hanem globális probléma. Az ILO-ra tekintünk, illetve más hasonló szervezetekre szükség van egy nemzetközi megközelítésre, ez egyértelmű, és Európának ebben vezető szerepet kell betöltenie. Ne feledkezzünk meg arról, hogyha új szabályokat hozunk, akkor ezeket a szabályokat meg is kell követelni, hiszen senkinek semmilyen előnye nem lesz az önkéntes szabályokból, amelyeket nem, eh, amelyek nem kötelező érvényűek, ezek nem változtatnak a helyzeten. Ami pedig az integrált megközelítést illeti, ugye emellett törtem láncsát, ez interdisziplináris, és minden szintet érint. Ha lehet, amennyiben lehetséges, akkor a nemzetközi szintet is, de legalább az összes európai szintet, és ezen kívül a szociális ágazatnak, illetve a közlekedési ágazatnak, valamint a biztonsági hatóságoknak dialógusban, párbeszédben kell lenniük. Ami a home base, tehát a székhely szabályt illeti, hogyha a biztonsági szabályokat áttesszük a szociális juttatások területére, akkor problémákba ütközünk. Miért? Azért, mert a koncepciók, a fogalmak nem egyértelműek, és ezért nem lehet őket érvényre juttatni, nem lehet őket megvalósítani. A biztonság problémájához kapcsolódik a felelősségvállalás. Az alvállalkozói láncolat során mondjuk egy baleset esetében, vagy kár felmerülése esetében ki a felelős? ki lesz a működtető, az operátor, és ez egy nagyon fontos fogalom, például a székhely szabály, a home base szabály esetében. Összefoglalásképpen szerintem három dolgot kell hangsúlyozni. Az első, az alkalmazandó jogszabálynak működnie kell a jövőben Nézzük meg, hogy mi történt a hajózási ágazatban, akkor, amikor a jövőbe tekintünk a repülésügyi ágazatban, hiszen ez pontosan most történik, hiszen már most az Európai Unió határain kívülre tekintenek a munkaadók, és innen próbálnak személyzetet fölvenni. Ezt a kérdést mindenképpen orvosolni kell. Másodszorban, ami a munkaügyi kérdéseket illeti, a repült órák utáni fizetés elvét mindenképpen törölni kell, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ez azért létezik, mert van piaca. Tehát működik, hajlandóak az emberek ebben a rendszerben dolgozni, annak ellenére, hogy ez nagyon súlyos biztonsági kérdéseket, aggályokat vet fel. Különösen azért, mert ezek a munkavállalók nagyon érzékeny helyzetben vannak, és szeretnék visszatörni, visszatérni a pilóták biztonsággal kapcsolatos döntéseikre. Vegyük csak figyelembe ezeket a döntéseket akkor, amikor az ő munkájuk nem biztosított. A kompetens hatóságoknak, az érintett feleknek mind együtt kell működniük annak érdekében, hogy biztonságot tudjunk elérni. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásaikat, örülök annak, hogy részt vettek-e meghallgatáson, hogy igyekeztek válaszolni kérdéseinkre is. Biztos vagyok abban, hogy találkozunk majd megint. Tehát ezekre a tényekre reagálnunk kell, meg a helyzet egészére, annál is inkább, mert évekkel le vagyunk már, már évekkel ezelőtt foglalkozt kapcsolatba léptünk a közlekedési ágazatbeli foglalkoztatási ügyekkel, a kabotás ügyében, a közúti közlekedésben az Európai Bizottság felkérte a Gent Egyetemet, hogy készítsen tanulmányt a pilótákról, pilóták munkakörülményéről. Tehát a közlekedési az más részeiben is vizsgálódunk. Tehát ezeket kell megjelenítenünk, és a bizottságot arra sarkalnunk, hogy lépjen. Ismét. Legyen többet. bizottság később meghallgatás szervez, biztos meg is részt vesznek, vagy talán részt vesznek rajta. Mi úgy látjuk, hogy változásokat kell eszközölnünk ezen információk alapján, amelyeket a közlekedési ágazatból kapunk. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy elmondták, amit elmondtak. Találkozunk majd megint. Köszönöm. Tizennégyes napi rendi pont. Forrás Forrás forráshatékonyság, kör, körforgásos gazdaság felé haladva. 67 módosított kell a Foglalkozási Bizottság véleményéhez értékelnünk az ENVI illetékes jelentéséhez kapcsolódóan. A ebben adom meg a szót, Begin asszonynak parancsoljon. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretet, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a benyújtott módosítókért, és egy gyümölcsöző eszmecsere alakult ki ezek nyomán, tehát a legtöbb javaslatot próbáltam befoglalni a szövegembe. Az a reményünk, hogy a bizottság arra ösztönzi majd az Európai Bizottságot, hogy egy új ambiciózus javaslatot nyújtson be 2015 végéig. Amikor a foglalkoztatási válság sok országot térdre kényszerít, főleg Dél-Európában, a körforgásos gazdaság javaslata több millió munkáját teremtene minden szinten. Nagyra becsültem a hivatkozást annak szükségességére, hogy nem csupán a gazdaságot, hanem az egész társadalmat kell úgymond nevelni, hogy a fékevesztett fogyasztást egy fenntarthatóbb és hatékonyabb modellre váltsuk át. Az önkormányzatok bevonása nagyon fontos lenne, főleg a globalizáció által sújtott régiókban, amelyek megszenvedték az iparhanyasztásának következményeit. Fontos a bizottságot és a tagállamokat arra felhívni, hogy európai beruházásokkal támogassák különösen az EFSZ-vel ezt az átmenetet. Fontos az adógyi ösztönzés, a megújuló forrásokra nehezedő adóterhek csökkentése, a hulladékhiárhiába való beavatkozás. A forráspazarlás mindenképpen munkahely vesztéssel jár együtt, mindenképpen hosszú távú elképzelésre van szükség, és finanszírozásokon túl olyan közbeszerzési eljárásokra van szükség, amelyek a környezeti szociális kérdésekre irányítják a figyelmet. Itt nem egy rövid folyamatról van szó, de csak konkrét felépésekkel érhetünk el eredményt, tehát azt szeretném, hogyha a szép szavak mezejéről áttérnénk a tettek mezejére. A titkásság az elmúlt napokban elküldte a kompromisszumos módosítókat mindenkinek, és remélhetőleg együttműködés és nyitottság szellemében folytatjuk majd találkozóinkat. Köszönöm. Thank you, Mr. Lavrieux. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani Tiziana Begin jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőket, valamint azon ö, kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, akik dolgoztak a szövegen, valamint a politikai frakciók tanácsadóinak is fontos köszönetet mondani. A módosítók nagy része érdekesnek tűnik számomra, és nagy részről megfelel a néppárt politikai irányvonalának. Van néhány kiigazítandó dolog, mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmét a kollégáik Inknak az 1-es és a 8-as bekezdésekre. Az első bekezdés esetében azt hiszem, hogy elvi egyetértést tudnánk kialakítani. Egyetértek azzal, hogy kár, hogy a bizottság visszavonta ezt a jogalkotási csomagot a körforgásos gazdaság tárgyában, ugyanakkor viszont az év végéig egy új javaslat kidolgozására tett kötelezettséget. Tehát mindenképpen egy, koz, egy pozitív és konstruktív eljárást kell itt előnyben részesítenünk, ahelyett, hogy a bizottsággal bocsátkoznánk harcba pontos ütemterv nélkül. Ami a nyolcas bekezdést illeti, felhívjuk a tagállamokat arra, hogy a körforgásos gazdaság kialakítását ösztönözzék, de figyeljünk arra, hogy ne legyen a megközelítésünk túlságosan kötelező jellegű. A körforgásos gazdaság egy valódi szociális gazdaság és környezeti terv kell, hogy maradjon, és nem lehet pluszköltség a tagállamok számára, akiket már az állami deficit csökkentésének kényszere is sújt. Köszönöm a figyelmet. Uh, thank you. I give the floor to me. Köszönöm szépen, Székőtjös úr, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A GUE részéről elmondhatom, hogy nagyon sok módosítóval egyetértünk. Valóban a munkavállalók védelméről van szó, valamint biztonságukról. A módosítók között van néhány, amelyeket támogatunk, ugyanakkor örülnénk, ha kompromisszumos módosítók is létrejönnének, például az állami beruházásokkal kapcsolatosan, a fenntartható gazdasággal kapcsolatosan, ezt támogatjuk. Azonban nem tudunk egyetérteni azon módosítókkal, amelyek a fogyasztókra szeretnék áttenni az adó terheket, ez egyszerűen nem megy, ezekkel a módosítókkal nem értünk egyet. Ezért módosító indítványokat is benyújtottunk ezen módosítók ellen. Fontos a környezetvédelme, ugyanakkor a munkahelyeket is meg kell őrizni, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy a fenntartható és fenntartható méltó és biztonságos munkahelyek létezzenek, mert most kinyilvánítjuk hajlandóságunkat, hogy együtt kívánunk működni a jelentéstevővel a kompromisszumos módosítók kidolgozásában. Rendelkezésre állunk a jelentéstevőnek, és köszönetet mondunk neki a végzett munkáért. Készek vagyunk az együttműködésre. Köszönöm. Köszönöm. A menetrend a következő. Itt a szavazás. Május 28-án lesz az MD-ben. Június 16-án, 17-én. Plenárison meg júliusban. 15-ös naprendi pontnál tartunk, szociális vállalkozás és innováció a munkanélküliségeni harcban. Saját kezdeményes jelentés tervezett Lompa, Lompa Fontányi asszony részéről. Megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez a szociális vállalkozás és szociális innovációval kapcsolatos jelentés a munkanélküliség leküzdésében mai témánk nagyon fontos ez, hogyha meggondoljuk, hogy a szociális gazdaság egy olyan terület, ahol több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatnak, és mindez a vállalkozások 10%-át teszi ki az EU-ban. Ezen számadatokra tekintette jelenleg nagyon fontos, tehát az ágazat, jó növekedési kilátásai vannak a jövőben is. Ezért döntő jelentőségű, hogy az Európai Parlament kifejezze véleményét ezzel a témával kapcsolatosan. Nos, ezen jelentés megfogalmazásánál a különböző szervezetek, ágazati szervezetek ajánlásait is figyelembe vettem, és köszönetet mondok nekik ezért. Megpróbáltunk megpróbáltuk a fő gondolataikat belefoglalni ebbe a szövegbe. Mint ahogy minden jelentésnél a korlátozott oldalszem miatt nem tudtunk valamennyi gondolatot belefoglalni ebbe a szövegbe, amelyet erre méltónak tartottunk. Ugyanakkor a képviselők és elnyékjelentéstevők javaslatai minden bizonyal tovább javítják majd a szöveget. Május 20-a 12 óra módosító indítványok benyújtásának határideje. Jó magam is be fogok nyújtani néhány módosítót, hogy javítsam a szöveget, illetve hogy néhány pontot korrigáljak, amelyeknél bizonyos hibák ö, léptek fel. Nos, a szociális gazdaság vállalatai és a hagyományos vállalatok egymástól való meg megkülönböztetése nagyon fontos. A szociális vállalatoknál az elérendő szociális cél a fontos, tehát a munkahelyek teremtése, a sérülékeny társadalmi csoportoknak, és, és pozitív szociális és környezetvédelmi kihatások elérése. Nagyon sok ez jóval túlmegy azon, mint amivel a hagyományos vállalatok célként rendelkeznek, tehát a maximális profittal. Éppen ezért nagyon fontos megkülönböztetni a két kategóriát, ugyanis azok a vállalatok, akik szövetkezeti tevékenységet folytatnak, a szociális felelősséget próbálják érvényesíteni, ez mindenképpen jó, és ezt csak üdvözölhetjük, de a fő cél ezen vállalatok esetében mindig az üzleti terv. És ami a szociális innovációt illeti, hiszen ez is szerepel a jelentés címében, ezt az F preambuló bekezdésben próbáljuk meg meghatározni. Az elnyékjelentés tevők javaslatait is várom ezen definíciót illetően, másodszorban pedig a szociális vállalatok, a szociális gazdaság rendkívül kedvező kihatásokkal rendelkezik a 2020-as stratégia céljainak elérésére, különösen a szegénység csökkentési célra, valamint a foglalkoztatási helyzet javítására vonatkozó célra. Itt nem csupán a profit maximalizálásáról van szó ezeknél a vállalatoknál, a szociális vállalatok hosszú távú stratégiát valósítanak meg, hogy azok a szolgáltatások és áruk, amelyeket kínálnak, hosszú távon valóban fenntarthatóak legyenek és keresettek. Ezért azt lehet mondani, hogy ez, a, ez az elképzelés szinte a gényeikbe van kódolva. Nos, Spanyolországban nagyon súlyos munkanélküliségi problémák vannak, és a válság sok vállalatot kapui bezárásra kényszerített, ezért érthető, hogy a szociális vállalatok nem csupán ellenálló képesebbek voltak, hanem 2008 óta 160 ezer új ö, munkahelyet hoztak létre, és 25 ezer új vállalat jött létre, és mindez a válság idején Spanyolországban, a szociális gazdaságban. Ennek ellenére, és ezt a jelentésben is megemlítem, több szempont is van, ami javításra szorul. Hogy a szociális vállalatok valóban teljes potenciáljukat ki tudják bontakoztatni. Itt vannak a szokásos problémák, amelyekkel a hagyományos vállalatok is szembesülnek. El kell ismernünk, hogy ezen vállalatok, a szociális vállalatok amiatt, az, amiatt is szenvednek, hogy kevésbé versenyképesek. Éppen azért fontos számukra a túlzott bürokrácia leépítése, valamint a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése. Egy másik szempont, amely fontos, és a szociális vállalatoknál ezt is előnyben kell részesíteni, az ilyen jellegű vállalatokra vonatkozó adatok cseréjét, illetve a bevált gyakorlatok cseréjét javítani kell. Aztán egy további fontos szempont a jelentésben a finanszírozás kérdése. A szociális gazdaság vállalatai nagyobb problémákkal néznek szembe tekintetben, mint a hagyományos vállalatok. Tekintve a szociális alapból biztosított támogatásoktól más finanszírozási formákra is szükség van, mint például a mikrohitel, is fontos ebben az összefüggésben. Aztán az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EFSI szintén megemlítendő e tekintetben. Végezetül, elnök asszony, itt van a képzés, szakképzés fontos témája, az állandó továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás kérdése. Ez szintén fontos a megfelelő tudás megszerzéséhez és a képzett munkáról létrejöttéhez. De a döntő az, hogyha valaki gyermekkorától kezdve a szociális szempontokra vonatkozó tudást is hamar elsajátítja, akkor a szociális vállalatok is bizonyosan ellenálló képesebbek lesznek a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Ez a szocialista árnyékiladó. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ezen első tervezett megfogalmazásáért. Egyetértek a tartalmával, a pontosságával, a megfogalmazásával. Örömmel járulok majd hozzá a javaslataimmal, illetve a frakció javaslataival a végleges szöveghez. Nos, nagyra becsülöm azt a tényt, hogy a dokumentum pontosan elemzi a gazdasági válság súlyosságát Európában, és a súlyos kihatásra tekintettel, ugye a szegénység, a szociális kirekesztés és a munkanélküliség tekintetében, különösen a fiatalok munkanélkülisége került említésre. Fontos lépés nemzeti és európai szinten, egy sokkal döntőbb felépésre van szükség a szociális gazdaság területén, olyan programokkal, amelyek célzottan tudják javítani a szociális foglalkoztatást foglalkoztatási helyzetet Európában. A szociális gazdaság túl azon, hogy egy módszer, amely gazdasági módszert is jelent, rengeteg alapértéket is közvetít, a befogadást, a fenntartható fejlődést, amelyek néha eltávolodnak a társadalmunk eszmétől, vagy elképzeléseitől, vagy a profitorientált látásmódtól. Szerintem ezt a látásmódot meg kell változtatni, a bevált gyakorlatokat be kell mutatni ebben az ágazatban. Azt hiszem, hogy ezt is meg kell említeni, és ez szolgálhatja az általam említett célt. Egy másik fontos téma a szociális gazdaság vállalatainak azon képessége, hogy munkahelyeket teremtsenek, azaz maximalizálják a szociális profitot. Néhány módosított begyújtok majd ezen pontot, illetve remélhetőleg a kollégák támogatásra talál mindez. Azt szeretném kérni a jelentéstevőtől, hogy tisztázza az egyik bekezdést, mégpedig a 17-est, amely az Európai Bizottság ott azzal a követelménnyel szembesíti, hogy az európai szabályokat az állami támogatások tekintetében a szociális gazdaság vállalatai felé a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljék. Itt egy általános megjegyzésről van szó, vagy speciális esetekről, ahol is az állami támogatások nyújtása az ágazat vállalatainak nem jelentett problémát. Mindenképpen szeretnék részletesebb információkat nyerni a tekintetben. Köszönöm a figyelmet. Harkin. Nem, Marian Harkin. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést a jelentéstevet, hogy később futottam be. Ugyanakkor végigolvastam a jelentését, és azt kell mondanom, hogy egyetértek a főcsapás irányába. Különösen egyetértek az, hogy bármely vállalkozás, szociális vállalkozásnak szociális hatása kell legyen, és nem a profit. Ezt mondja ki a vonatkozó rendelet is egyébként a vonatkozó alapokra vonatkozó rendelet. Egyetetek az a gondolatával is, hogy helyi és regionális alapokon kell álljanak ezek a vállalatok, és hozzárulhatnak a szociális és a területi kohézióhoz. Néhány egyéb gyors megjegyzés. Jó lenne, hogyha jelentőben megjelenne az a gondolat, hogy kulturális szempontból egyes gondolatuk. Tehát van egyfajta megbélyegzése ennek a vállalkozási formának, és azok, akik kockázatot válnak, azok, azok, újgond, azok, akik újdonságot hoznak, innovatívak, tehát a vállalkozás bár sok esetben negatív konnotációval bír, nem az. Hangsúlyoznunk kell tehát a vállalkozást és annak oktatását. Olvastam más jelentésekben módosítókat erről, nem arra van szó, hogy a, oktatás erre kéne, hogy kihegyezzék, de mindenképpen része kell legyen a vállalkozás. A projektmunka, a vállalatalapítási ismeretek, részvétel különféle gazdasági tevékenységben szerintem fontos volna. Fontos, innovatív gondolkozás általában az oktatásban. Tehát nem az a cél, az oktatás célja a vállalkozás legyen, ám hogy része legyen, az, az fontos. Amikor a vállalkozókról beszélünk, ugye Bill Gates jut eszünkbe, meg nagymilliárdosok, de nem minden vállalkozás pusztán a, a profitra törekszik. Egyre több vállalkozó társadalmi, szociális és vállalkozási dimenziókat is megjelenít munkájában. Ezt aktívan kell támogatni. És ez része lehet az oktatási képzési aspektusnak, mert nagyon sok fiatalt vonzanak ezek a gondolatok. Két utolsó kérdés a jelentőstevőnek. Voltak éppen egy. A 10 és 11-es pontban a közbeszerzési irányelvről beszél. Arra sarkalva a tagállamokat, hogy biztosítsák, hadd nézzem, hogy a szociális aspektusok, stb. megjelenjenek a közbeszerzési folyamatokban. A kérdésem az volna, hogy nem ismerem nagyon az irányelvet magát. Azt mondja, hogy a tagállamok szociális klauzulákat tartva tegyenek bele a közbeszerzési szabályokba. A legtöbb tagállam nem teszi ezt. Vajon, vagy egyesek kezdik bevezetni ezeket? Hogy látja, hogy van a tagállamok gyakorlatában ez? Aztán még eszembe jutott az is, hogy nemrég írtunk egy jelentést a TTIP-ről. Ilyesmi, hogy működne egy-egy ilyen TTIP-szerű egyezmény megtárgyalásakor? Hogy tudjuk megvédeni ezeket a, a, a védelmi szinteket a társadalmi vagy szociális vállalatok védelmében? A nemzetközi egyezményekben. A szocialista kollégámat hangsúlyozva, visszhangozva, azt mondták, hogy az állami támogatásokban rugalmaságot kell tanulni, a szociális vállalatoknál. Tudom, hogy van a deminis szabály, ám milyen gondolatokat tud megfogazni jelentéstevő ezzel kapcsolatban? Köszönöm, kiváló anyag, jó érveket tartalmaz, várom az együttműködést. Thank you, Mr. Silikiotis. Köszönöm szépen, Székely Jóti szúrja a szó. Köszönöm, elnök asszony, gratulálok Fontanyi asszonynak, a jelentéstevőnek. A USMR-a nagyon fontos a szociális gazdaság, nagyon fontos társadalmi feladattal bírnak ők ugyanis a, az Európai Unióban van egy mozgalom Cipruson, amely hosszú tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, és itt ugye felmerül a társadalmi költségek kérdése, de az egyedi kezdeményezéseket az állami kezdeményezés sem tudja pótolni. Fontos persze az, hogy az állam munkahelyeket biztosít, előmozdítja az integrációt, az emberek munka erőpiacra való belépését. Ugyanakkor a politika nem foglalkozik gyakran elég ezekkel a vetületekkel, ugye a memorandum, trojka, megszorító intézkedések, ezek csak kulcsszavak, amelyek hozzárultak sok országban a szociális kirekesztéshez és a munkanélküliséghez. És ahhoz is vezettek, hogy fontos iparágak csődbe mentek kvázi a tagállamokban, éppen ezért megsemmisítették a fejlődése való bármiféle társadalmi reményt. Azt hiszem, hogy most pozitív lépéseket kell tennünk, integratív megoldásokra van szükség, és ezeket csak a kormánytól vagy a közhatóságoktól várhatjuk. Ezeknek be kell ruházniuk, ami beruházásokra van szükség. Aztán amit felmerült a szociális vállalkozások, szociális innováció kérdéskörében, ez eléggé általános, nem elég specifikus, emiatt módosító indítványokat fogunk benyújtani, hogy ezen fogalmakat tisztázzuk. Köszönöm. Eh, Karima Deli, from the Greens. Az ördek részéről, Karima. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a jó munkáért. Ez néha, néha meglepő a néppártól, és úgy érzem, hogy itt valóban valóban jól felfogta, jól megértette azt, hogy mi is a szociális vállalkozás, és komolyan is vette a témát. Véleményem szerint azonban hiányzik egy kicsit a globális megközelítés. Mire is gondolok? A zöldek számára nem beszélünk szociális vállalkozásokról a szolidaritás vagy a szolidáris szó nélkül, és ez nem csak egy részlet, hanem a szociális és szolidáris gazdaság nem csak dekoráció a gazdaság mellett, az igazi gazdaság mellett, és nem is egy specifikus ágazat, amely csak egy-két tevékenységet ölel föl. A szociális és szolidáris gazdaság horizontális jellegű és átfogó, és mindenek előtt modell, modell, amely emberi jellegű, együttműködő, demokratikus, Más szóval, tisztelt kollégák, ez egy új érték hordozója a jelenlegi piaci helyzetben. És nézzük, hogy mi is, hogyan is alakul most a gazdaság, élénk a verseny, látjuk, hogy ott van a szociális dömping, az előző meghallgatáson erről volt szó, ez érinti a nőket és a férfiakat, legyenek akár ö, alkalmazottak, vagy pedig fogyasztók és a vállalkozások nem tudnak ellensúlyt szolgáltatni. A szociális vállalkozás valóban a szíve lelkednek a jelentésnek, és nagyon fontos, hogy minél hamarabb ez átitassa a gazdaságunkat. Miért? Mert munkahelyeket kell teremteni, meg így bír, meg a munkanélküliséggel, és fenntartható, stabilabb munkahelyeket kell teremteni, amelyeket nem lehet áthelyezni. Ezért a szociális és szolidáris gazdaság rendkívül fontos, így jobban értékelhetjük a gazdaságunkat. Ez a szociális és szolidáris gazdaság nagyon jó mutató, indikátor a jelenlegi helyzet nem felel meg az európai állampolgárok szükségleteinek, ezért a szociális és szolidáris gazdaság meghaladhatja az egyszerű növekedést, hiszen a növekedés pontosan ezt szolgálhatja a szociális és szolidáris gazdaság. Természetesen a finanszírozás problémát jelent, de Szerintem ebben a szakbizottságban tovább kell menni, és az adóügyi kérdéseket is meg kell említeni, hiszen nagyon gyakran próbálunk segíteni a KKV-knak, és ezt támogatjuk bizonyos korlátok mellett természetesen. Miért ne segíthetnénk a szociális és szolidáris vállalkozásoknak, hiszen hiszen ez segíti az állampolgárokat abban, hogy jobban éljenek. Ez az aspektus tehát hiányzik a jelentésből. A vállalkozásoknak egy egynegyed, de szociális és szolidáris vállalkozás, és ahogyan ezt elmondtam már ezen a héten, ezek a vállalkozások, ezek a kooperatívek, nagyon fontos, hogy előtérbe kerüljenek, elismerjük őket, és az állampolgároknak munkahelyet teremtsenek. Hiszen a, ebben az ágazatban a munkavállalóknak mindössze 6%-a dolgozik, ez azt jelenti, hogy nem érvényesül megfelelően, nem érvényesülnek az ebben rejlő lehetőségek. Már is, már is elnök asszony. Fontosnak tartom, hogy segítsünk a fiatal vállalkozásoknak, hiszen ezek gyakran nem érik meg az első születésnapukat. A, egy csúcs találkozót megelőzően, a Párizs és csúcs találkozó megelőzően azt kell, hogy mondjam, hogy hiányzik a jelentésben, jelentésből hiányzik a környezetvédelem és a gazdaság kapcsolata. Fontos tehát a, az is, hogy a szolidaritásra helyezzük a hangsúlyt, és fontos, hogy ezek a célkitűzések pontosan megfogalmazásra kerüljenek a jelentésbe. Tiszteletben kell tartani a kohéziós és területi célkitűzéseket, de emellett azokat az aspektusokat is, amelyeket megemlítettem. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy egy-két másodperccel engedett tovább beszélni. Köszönöm, Laura Adzsa nincs itt. Begin, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan Lopa Fontany jelentéstevő kiemelte a szociális gazdaság és vállalatok alapvető jelentőségek a szociális gazdaság fejlesztése szempontjából a válság idején. Most néhány témát elmélyítendő, Adze a kolléga szeretné néhány szempontot felvetni. Először is a tagállamoknak támogatniuk kellene adúgyi ösztönzőkkel a szociális gazdaságot, hogy a munkaerőköltséget csökkentsék, ugyanis ezek a vállalatok nagyon fontos szerepet játszanak, a kutatásban, innovációban való befektetésként is, és a bevált gyakorlatok cserés nagyon fontos. Nagyon fontos a szociális gazdaság és a szociális felelősség közötti különbségtétel a vállalatok között. A hagyományos vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjai szociális környezetvédelmi célokon keresztül történnek az adott üzleti tervekben, és itt van például a munkanélküliség csökkentés a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekben. Nos, ilyen esetekben a hagyományos vállalatoknak is részesülni kell a szociális vállalatoknak fenntartott adókedvezményekből. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most megadom a szót Fontányi asszonynak ismét. Kérem röviden válaszoljon a kérdésekre, ha tud, amelyek felmerültek. Köszönöm elnök, nagyon gyorsan, csak röviden. Biztosan kell még vitákat folytatnunk majd, ahhoz, hogy javítsunk a jelentésen. Várom a frakciók mindegyikének hozzászólásait. Szakbizottságunk számára kulcsfontosságú téma ez, annál is inkább. Mondhatom, hogy egyetértek szocialista kollégám mondandójával, ezzel kiegészítjük szerintem a 17-es ponttal kapcsolatban vannak bizonyos általános kommentárok, meglátások. Bizonyos szervezetek úgy tájékozottam, különösen érdeklődnek a szociális gazdaságban szereplő KKV-k irányában. Nagyon nehéz segítséget kapni. Ezért mondtam azt, hogy fontos már több rugalmasságot vezetni a rendszerben. Ugye 200 munkavállaló esetében húzták meg a határt Belgiumban, nem tudtak támogatást kapni, mert hogy kizárja őket a 200 munkavállalóval a rendszerből a szabály, holott a szociális gazdaság részeiként működnek. Harkin asszonynak hozzászhat és köszönöm, várom a módosítóit, fontosak lesznek ezek. A TTIP és a szociális közösség ügyében pedig úgy gondolom, ez nagyon nehéz ügy ez, nem tudom, hogy pontosan milyen hatások várhatóak, itt ezzel foglalkozni kell. Azt is szeretném elmondani a Gólbelék kollégámnak, hogy a, annak definíciója, hogy mit is jelent a szociális vállalkozás, nehéz lesz. Egy pontosabb definíciót kell meghatároznunk, ez lényegi volt benne a kérdésben. Köszönöm aztán a baráti szavakat azonban el kell mondanom, hogy a szolidaritás nem csak a bal oldalon érvényesül, hanem mindenhol. Vannak zaragózabeli példáim, ahol a szociális példagazdaságnak igen jó példák vannak, tehát nagyon sok munkahelyet teremtenek. a, a, a lakosok szervezetei, önkéntes szervezetei is végeznek ilyen tevékenységet, kiváló munkát végezve. Maga a polgármester is ö, részt állt ebben, aki egyébként néppárti, jobboldali politikus. Tehát nem mindig a baloldal vállal szerepet a szociális piacgazdaság elősegítésében. Köszönöm az együttműködést, várom a munkát. A módosítók benyújtásának határideje, hogy Fentanyi asszony is mondottam, május 21-e dél, június 15-én fogjuk megvitatni, a szavazás pedig a Mészakbizottságunkban július 15-én lesz. 16-os napi pont egyenlőtlenség csönkentések különös tekintetel a gyermekszegénysége, Zuber asszony az előadó parancsolja. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, o problema da... Köszönöm, elnök asszony. A gyermek szegénység az egyik legszörnyűbb és legszégyen teljesebb probléma az Európai Unióban. 2008 és 2012 között a szegénység vagy szociális kirekesztés által fenyegetett gyermekek száma egy millióval növekedett, csak fél millióval 2011 es 2012 között. Ezen időszakban 26%-ról 28%-ra nőtt a fenyegetés ezen jelenségeknek, a gyermekek 26%-át sújtja Európában a szegénység és a szociális kirekesztés. Hogyha megnézzük a beszámolókat ezen a területen, különböző nemzetközi és európai ö, testületekének jelentéseket ezen a területen, és valamennyük véleménye az, hogy a gyermekszegénység növekedett, ö, különösen két oknál fogva. Egyrésztről nőtt a szociális egyenlőtlenség a különböző tagállamokban, másrészt pedig a, a foglalkoztatás politika is ide tartozik, ugyanis a szociális jogok romlottak és a jövedelmi szint csökkent. Egyes országokban az a helyzet, hogy a trojka a szociális támogatást a családok és a gyermekek részére visszaszorította. Portugáliában például 2010 és 2013 között körülbelül 1 millió gyermeket érint tett az a tény, hogy már nincsen támogatás, és 2010, illetve 2012 között már nem kaptak családi pótékot vagy szociális pótékot sem az emberek. Az északi országokban, Ausztriában, Hollandiában él a legkevesebb gyermek szegénységben, mert magasabb a szociális politika minősége, és a korai gyermekkorban nagyobb a támogatás. Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország, amely országok a lehető legkevesebbet ruháznak be ezen területekre, ott nagyobb a gyermekszegénységben élő áll, élők száma. Az UNICEF adatai szerint a déli országokban nagyobb az egyenlőtlenség, és a gyermekek életminősége rosszabb ez a jelenségek okán. Ezért a jelenségben kell, hogy szerepeljen, hogy ezen politikai intézkedések, és azok, akik ezen intézkedéseket támogatták az EU-ban, most azt a kockázatot ö, kell, hogy vállalják, hogy a gyermekek jogait lábbal tiporják majd. Nos, hogyha meg akarjuk vizsgálni a gyermekszegénység okait, akkor az a véleményem, hogy mindenféleképpen ezen jelenségeknél kell beavatkozni, az okokat kell kezelni. Van egy ajánlás a jelent illetve van néhány ajánlás a jelentésben, ezek közül egy párat emelnék ki az időrövidsége miatt. A tagállamoknak a gyermek jogait a szociális támogatásra saját jogként kell rögzíteniük, a bizottságnak pedig gondoskodnia kell arról, hogy ezen jogokat betartsák. Nagyon fontos, hogy ezen a módon a 2013-as közleményt, amely a gyermekmunkával foglalkozott, és amelyet az Európai Bizottság készített, ezt figyelembe vegyük. A bizottságnak és a parlamentnek mm, a több éves pénzügyi, pénzügyi keret fél éve, félidős felülvizsgálatánál meg kell vizsgálnia a legrászorulóbb csoportok igényeit. A gyermekek mindenképpen prioritás kell, hogy legyenek a kohézus politikai intézkedéseknél. Megfelelő képzési ajánlatot kell a gyermekek számára biztosítani, és megfelelő számú képzési személyzetnek is rendelkezésre kell állnia. Az iskolába való szállítás, a tananyagok, iskolaszerek szintén rendelkezésre bocsájtandók. A megelőzés és az alapellátás szintén nagyon fontos, arról is gondolkodni kell, gondoskodni kell, hogy a születés előtt, illetve után is támogatást biztosítsunk például a koraszülöttek esetében, akár háziorvosok, akár szakorvosok részéről. Aztán amelyet is állást kell foglalnunk, hogy a gyermekek szociális jogait meg kell erősíteni a társadalombiztosításban jobb szakembereknek kell dolgozniuk. A kor, helykorlátok miatt gyakran nem lehetséges több javaslatot és ajánlást foglalni a jelentésbe, ez itt sem volt lehetséges, azonban reméljük, hogy az önök módosító javaslataival talán bizonyos hiányosságokat ki lehet küszöbölni a szövegből. Remélem, hogy a szakbizottság olyan jelentést tud majd kidolgozni, amely valódi megoldásokat kínál, valódi alternatívákat mutat fel azzal kapcsolatban, amely ehhez a drámához vezetett az Európai Unió. Köszönöm szépen, Szajdrova asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak és a munkát. Köszönöm ezt a jelentést, hiszen az egyenlőtlenségek kérdése, illetve a szegénység olyan témák, amelyeket nagyon-nagyon fontosnak tartok, és köszönöm, hogy tevője lehetek ennek a jelentésnek. A szegénység egyre inkább egyenlőtlenségekhez vezet, tehát hogyha hogyha ezt csökkenteni akarjuk, akkor a szegénységet kell csökkentenünk. A gyermekszegénység a gyermekek családjának szociális körülményeiből származik. Gondolok itt a szülők munkakörülményeire, munkájára, illetve a képesítésükre, valamint arra, hogy hány gyermek van egy adott családban. Ezek nagyon fontos tényezők. Tehát, hogyha a gyermekszegénységet csökkenteni kívánjuk, akkor elsősorban a családi jövedelemre kell összpontosítanunk. Ezen kívül a közszolgáltatásokra, ezen belül az oktatásra. A jelentésben beszélünk a szociális támogatás növeléséről, igen, de szerintem inkább azon szülőkről kellene beszélnünk, akik, akiknek gyermekeik vannak, ezen emellett dolgoznak, és mégis nagyon keveset keresnek. És vannak olyan szülők, akiket a munkanélküliség fenyeget, nem találnak munkát. Ebből a szempontból a jelentés kicsit kizáró jellegű, hiszen csak az állami támogatásra összpontosít. Ezzel ellentétben inkább befogadó jellegű, inkluzívabb megközelítést szeretnék látni, hiszen a megoldást a szociális támogatásban látom, esetleg rövid távon, illetve a gyermekekkel rendelkező szülők körülményeinek javításában. Másodszorban a foglalkoztatáshoz való hozzáférést kell biztosítani a szülők számára, hogyan a jelentéstevő asszony is elmondta. Emellett oda kell figyelnünk a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésre, illetve ennek ennek arra, hogy ezt, ezt megengedhessék maguknak, gondolok itt az egészségügyi szolgáltatásokra és az oktatásra. A 9-es, 10-es és 11-es bekezdésben beszél a szöveg erről, azonban ezt nem tartom kielégítőnek. És Az oktatás szempontjából a szociális mobilitást kell kiemelni. Tehát, hogyha nem akarjuk állandósítani, újra létrehozni a szegénységet a következő generációkban, akkor oda kell figyelnünk a gyermekek oktatásának minőségére. kompetenciák kialakítására, amelyek meghatározzák a gyermekek jövőjét. Ebbe az irányba szeretném gazdagítani a jelentést a módosítóimmal. Remélem, hogy így a jelentésünk hozzájárul majd ahhoz, hogy a, ebben a környezetben a körülményeket javítsa. Köszönöm, Jutta Stein. Köszönöm szépen Zuber asszonynak ezt a remek jelentést. Világos, hogy a helykorlátozás korlátozás miatt sok fontos témát kellett figyelmen kívül hagynia, és az az esély arra, hogy jó együttműködést tudunk folytatni, és megfelelő módosítókkal tudjuk gazdasítani ezt a jelentést. A gyermekszegénység egy nagyon fájdalmas téma Európa számára. Valamennyi gyermekre összpontosítanunk kell, azokra, akiknek szülei dolgoznak, azokra is, akiknek szülei munkanélküliek, ugyanakkor azokra, akiknek a szülei ugyan dolgoznak, de olyan keveset keresnek, hogy a gyermekek szegénységben élnek, vagy azokra, akiknek a gyermek szülei munkát keresnek, tehát nem szabad a szülők szerint kategorizálni gyerekeket, minden gyerekre figyelnünk kell, és a megszorítási politika következményei a nemzeti társadalombiztosítási költségvetésre is kihatottak. Sok család, sok gyermek helyzete erőteljesen romlott ennek következtében Európában. Blinkevicsi út jelentéstevőnk köszönetet mond Zuber asszonynak. Van még néhány észrevételünk, az SND frakció már gyakran kifejtette itt azt a gondolatot, hogy egyfajta child garantit kellene létrehozni, és ez olyas valami lenne, mint az ifjúsági garancia, megfelelő intézkedésekkel lehetne a gyermekszegénység problémája ellen hatni Európában. Plinkevicsi utasszony egyetért, azzal, egyetért abban a jelentéstevővel, hogy itt egy jogi alapon történő megközelítésre van szükség a gyermekszegénység leküzdésében, de a 2013-as bizottsági közlemény beruházás a gyermekekbe a hátrányos helyzet körforgását megtörni, ezt is figyelembe kellene vennünk. Ez egy jó alap a mi munkánk számára is, és mindenképpen láthatóbbá kell tennünk Európát. Linkevicsi út asszony szeretné a ö, hibás táplálkozás problémáját is felvetni, ugyanis a nem megfelelő táplálkozás kihat az élet további részére és a gyermek, illetve az adott személy esetében. Ezen túlmenően elnyék jelentéstevőnk szeretne erősebben figyelni a képzés szerepére a gyermek szegénység leküzdésében, az igazságosságot illetően, illetve az úgy a megfelelő egyenlő hozzáférést illetően a képzéshez, hiszen a ö, hátrányosabb ö, társadalmi helyzetű gyermekek ö, általában még nem férnek hozzá ugyanaz az oktatáshoz, mint a többi gyermek, viszont jó példák vannak az ellenkezőjére Európában. Aztán azok a szülők, amelyeknek több, akiknek több támogatásra van szükségük, mint másoknak, ezekre erősebben oda kell figyelnünk. Blinkevics asszony örül az együttműködésnek, közös elképzeléseink és céljaink vannak, amelyeket be tudunk foglalni ebbe a jelentésbe, nem pártpolitikai szempontból, hanem a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Köszönöm én a szépen, Köszönöm szépen. ennek asszony, én is szeretném megköszönni jelentéstevőnek a munkát. Nagyon közel áll a szívemhez a téma. Nagyon fontos, hogy elég helyet is időt hagyjunk a e téma tárgyalására. Több pozitív gondolat jelenik meg a jelentésben megelőző politikákat javaslok a 800 cikkben, valóban nagyon fontos ez a probléma, amelyel meg kell birkoznunk. Sok esetben a szegénységben élő gyermek hát, árvaházba helyezik el, és elvezeti családi kapcsolatait. Meg az is előfordul, hogy kisegítő iskolába teszik a gyereket csak azért, mert, mert hátrányos helyzetű családi háttérrel bír, és így tehát nem, nem a és aztán a kisegítő iskolában való tanulások kihatása van egész életére, élet lehetőségére. Egy dolog hiányzik a jelentésből, talán több hangsúlyt helyezhetnénk el a jó minőségű inkluzív oktatásra, meg az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés mindenki számára. Azok számára is, a gyerekek számára is, akik hátrányos családból jönnek. Például a roma gyerekeket is meg lehetne említeni a jelentésben hiszen ez a legnagyobb kisebbség Európában, amelyek, akik a szegénységek is kivannak téve, és az integráló jellegű oktatás témája a fogyatékkelő gyerekeket is érinti. Ezekre kéne jobban koncentrálni, ezekre vonatkoznak módosítóim is. Még egy dolog, a, először vitattuk meg azt is, és talán jobban kéne erősíteni a tananyagon kívüli tevékenységek fontosságát az iskolában. Sokszor nem a jó iskolából a gyerekek kapnak ilyen támogatást, a szegényebb gyerekek sokszor nem a, a tananyagon kívül nem tanulnak, mondjuk a nyári szünetben, mert az iskolai szünetekben, ott ez nagyon fontos eleme lehet a gyermekképzésének. Itt civil szeretekébe bekapcsolhatóak, vagy regionális önkormányzati szintek kínálhatnak lehetőséget a, a a időben való foglalkoztatásra. Aztán a gyerekek táplálása, megfelelő étkezése is nagyon fontos. Sok példa van arra, például a Szlovákiában, hogy gyerekek éhesen jönnek iskolába sokszor, ha nem kapnak ott melegételt, lehet, hogy soha nem esznek melegételt. Tehát az élelmiszerbankok vagy más lehetőségek segíthetnék ezeket a családokat és gyermekeket. Egy dolog van még, amivel nem teljesen értek egyet, illetve az jelentéstevővel ebben, ez pedig a munkanélküli segélyek növelése. Szerintem a gyerekek szempontjából lehet, hogy a szüleik több pénzt kapnak, segélyként, ám fontos, hogy a gyerek pozitív szerepmodellt lásson, tehát ahelyett, hogy növeljük a munkanélküli segélyt, talán inkább olyan környezetet kéne teremteni, munka környezet, ahol munkahelyeket lehet létrehozni a szülők számára, akik végül is munkába állhatnak, és jó példát nyújtottak a gyerekeik számára. Ezek a gondolataim jelenleg ezeket jelentem meg a módosítókban is, Szerintem jó mélységű jelentést fogunk összehozni. Köszönöm a jelentést, jelentéstevőnek még egyszer. representing ALDE. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy az alde nincs itt senki, és a zöldektől sem. Az FDD, de végén asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Zuber asszonynak, Laura Adjel nevében a remek kezdeményezésért. Egyetértünk számos szemponttal, amit a jelentéstevő felsorolt, és nagyon érintve érezzük magunkat ezen téma által. Az egyetlen módja a gyermekszegénység és szociális kirekesztés megszüntetésének a jövedelemhez történő hozzájárulás, hiszen csak a megfelelő jövedelem tudja a gyermekek szeme megfelelő táplálást, oktatást, megfelelő körülményeket biztosítani. Itt a megszorítási politikát lehet megbélyegezni, amely teljes társadalmi csoportokat taszított a kétségbeesésbe. Azt hiszem, hogy itt a neoliberalista koncepciót ítélhetjük el e tekintetben. A gyermekek alapvető jogairól szóló kárt akta szerint valamennyi gyermeknek hozzáférést kell biztosítani a lakhatáshoz, az oktatáshoz, megfelelő körülményekhez, a döntésben való részvételhez, amely a szabadidős tevékenységeket illeti, és a családon belüli nevelkedéshez. Ezen jogokat csupán folyamatos beruházásokkal védhetjük akár az EU-ban, akár a tagállamokban, úgyhogy beruházunk az oktatásba és a közegészségügybe egyaránt. Köszönöm tehát a jelentést, amely kétségkívül remek munkaalapot jelent. Oh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. És ez azt jelenti, hogy most már az ütemterv következik, a menetrend. Május 20-a a módosítók beadásának határideje, Július 15-16-án fogjuk ezeket megvitatni, és a foglalkoztatási bizottságban július 15-16-án vitatjuk majd meg ezt a témát, illetve fogadjuk el. Ami pedig az utolsó napi rendi pontot illeti, sajnos 10 perc múlva el kell hagynom az ülést, hogy elérjem a repülőmet, de nagyon fontos, hogy a 2016-os költségvetésről első eszmecserét folytassunk a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátumról. Lopan, Lope Fontány asszonynak fogom megadni a szót, hogy röviden tájékoztasson bennünket, ő képviseli Klune asszonyt, és azt szeretném kérni, hogy mindenki fogja rövidre hozzászólását, akkor én is elérhetem a repülőmet. Köszönöm szépen, mondja Lópe asszony. Igen, sajnos Klün asszony nem tudott részt venni ezen, el fogom azonban olvasni azt, hogy mit mondott el a bizottságban. A költségvetési jelentés nagyon bonyolult, azonban fontos, hogy egyértelmű véleményt fogalmazzunk meg így ragaszkodom a munkahelyteremtéshez, illetve a fiatalok munkanélküliség elleni harchoz. A fiatalok munkanélkülisége nem új jelenség, most 21%-ra rúg, azonban sohasem ment 15% alá. Tehát egy olyan problémáról van szó, amely egész Európát érinti. Most 22,5% kos ez, és bizonyos országok esetében pedig 50 százalék, ez pedig elfogadhatatlan. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi támogatásra van szükség olyan programok esetében, amelyek munkahelyet teremtenek azon személyek számára, akik többszörösen hátrányos helyzetűek. Fontos a megfelelő képzés, illetve az átképzés, a továbbképzés, a a munkaerő képzésében. Az európai vállalkozások 95%-a kis- és középvállalkozás, ez azt jelenti, hogy hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez. Az egyik fő probléma a KKV-k esetében a KKV-k fejlődése szempontjából a finanszírozáshoz való hozzáférés, ezért a mikrofinanszírozás gyakorlatát szeretném támogatni. Köszönöm szépen, hogy a prioritásaimat figyelembe veszik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen rövidre fogta a hozzászólását. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők közül kére valaki szót. Gerike úr, először tessék. <coughs> Regarding the budget uh, 2000... A költségvetést illetően. Riket Revézius nevében szeretnék beszélni most. A 2006-os költségvetés nagy gond. 26 milliárd eurónyi kifizetetten számla terheli az Európai Uniót, és az 2015 évben tovább nő ezek kifizetetlen teher. Ez illegitim, sürgetően le kell építeni, az EU-nak nincs joga ö, ö, hitelbe ö, kerülni. Ez új projektek, új pénzt követelnek meg. Ugyanakkor a pénzek megtakarítása fontos cél. Egyetlen helyen, a hármas bekezdésben követeljük csak a magasabb hatékonyságot, így nem lehet tovább menni. Az EU nem növekedhet egyre több projekttel, amelyek nem finanszírozhatóak. Szükséges, hogy a ellenőrizhetetlen növekedését a kiadásoknak befejezzük, hiszen minden euró, amit itt kiadunk, az adófizetők zsebéből jön, és a gazdasági erejük egyengíti, most vagy a jövőben. Hol kezdjük? Egy jó kezdet volna, hogyha konzekvensen elemeznénk az okokat, a válságokait, és itt elsősorban az euró kudarcát kell megemlíteni, idézem Tövézius képviselőt. Sok állam az eurórendszerben hiányos versenyképességgel bír, ez okozza a magas munkanélküliséget, különösen a fiatalok körében. Nagyon sok EU program ezt az alap problémát megpróbálja elfedni, de nem tudja. Így az eszközök, a foglalkoztatási kezdeményezés eszközök jelentős része 2014-15-ben úgy került kiadásra, hogy nincs további tartalék a következő évekre. A parlament el kéne gondolkozni azon, valóban az EU minden rendszerével ennyire össze kell kapcsolni ezeket az, a, az euróval. Aztán a szubszeretes elvének elvét kéne érvényesíteni a hosszú távú munkanélküliek számára hozott intézkedéseket a tagállamok tudják jobban megszervezni, az EU feladata más. Ugyanez érvényes a szakképzésre, az átképzési kezdeményezésekre, amelyek fontos versenyképességi paraméterek, és az egyéb szociális standardekre is elmondható mindez. A kezdeményezések finanszírozása, meg az információ cserét és a best practices cserét irányozzák elő. Fontosak, ám az EU nem kellene olyan dolgok beavatkozva, amelyek nyilvánvalóan a tagállami hatáskörbe esnek, és amelyek a tagállamok részéről meg tudnak szervezni. A tagállamok, ahogy már rész, részben nem észszerűen teszik, végzik a munkájukat, ők kaphatnak támogatást, ám saját rendszereikre kell építsenek, nem hagyatkozhatnak ugyanakkor arra, hogy az EU elvégzi majd a munkát helyettük, és más tagállamok meg megfizetik a számlát. Ulrike Trebéziuszt idéztem, nem az én személyes véleményem, arra kért, hogy olvassam föl. Thank you, Madam Jabalova. Thank you very much. Köszönöm szépen, Javalova asszony. Igen, köszönöm szépen. Renata Weber kolléga nevében szeretnék szólni aki szintén részt vett a 2016-os költségvetési megbeszélésekben. Nagyon örül annak, hogy a, a jelentéstervezetben benne vannak a prioritásaink, azaz a KKV-k vállalkozó szellemiségének előmozdítása, illetve a munkahelyi egészség és biztonság kérdése, a mikrofinanszírozási eszköz, amely a KKV finanszírozása szempontjából nagyon fontos. A képzés, különösen azon területeken, ahol kevés a munkaerő és nagy a munkahely teremtési lehetőség. Azonban Renáta hangsúlyozni kíván bizonyos aspektusokat módosítók révén, ilyen az, hogy nem csak megfelelő finanszírozásra van szükség a fiatalkori munkahelyteremtési kezdeményezésben, hanem előfinanszírozásra is szükség van. Második megjegyzés. A megfelelő munka kifejezés különbözőképpen értelmezhető. Mit jelent a megfelelő rendes munka? Ezt szeretnénk, ezt a, ezt a jelzőt a fenntartható jelzővel felváltani. Harmadsorban. A nagy munkahelyteremtési potenciállal rendelkező munkahelyek felsorolása helyett a körforgásos gazdaság kifejezést kívánjuk használni, hiszen ez nagymértékben hozzájárul hat több millió munkahely teremtéséhez az Európai Unióban. És végül hangsúlyozni kívánjuk a félidős felülvizsgálat fontosságát a 2020-as program esetében. Fontos, hogy ez a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen megfelelően küzdjön, és az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket elérje. Köszönöm. Is someone who absolutely... Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki még mindenképpen hozzá szeretne szólni a vitához? Tessék, Pirinszki úr. Röviden kérem. Még rövidebb leszek, mi gondolja? Első pont. Úgy gondoljuk, hogy a véleménytervezet jó alapja a további munkának, Kettő, úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatási és szociális politikai aspektusok megjelennek, nem sorolom fel őket. Elmondom, mi az, ami nincs, vagy ami szeretnénk többet látni. A mainstream forrásokat a kitartás célok érdekében meg kell mozgatni, a pénzügyi támogatás, munkahelyteremtés és a szociális társadalomtudományok és kutatás szempontjából forrásokat kell biztosítani, hangsúlyozni kell az, Európa, az ESZA és a források hatékony elosztását, hogy 2016-ban is megvalósuljon, akkor lesz az, a, akkor indulnak be a programok, a pénzügyi eszközök potenciáját eh, is fel kell tárni a TCF-ben, és általában adekvát intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az a felgyűlömlet kifizetett számlák, kifizetetlen számlák problémáját megoldjuk. Köszönöm, hogy mindannyian szolidárisak velem. A módosítók benyújtásának határideje. Május 13-a dél, a foglalkozási szabadságban június 16-án szavazunk, a költségvetésében június 22 23-án. Plenárison júliusban szavazunk. Ezzel ledolgoztuk a napi rendünket. A következő ülésünk május 28-án lesz, akkor remélem még több időnk lesz arra, hogy fontos kérdéseket megbeszéljünk. Köszönöm a mai munkát, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok!